So, liebe Kolleginnen Kollegen. Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket a szakbizottság délutáni ülésén. 12-es napi rendi pont következik, mivel 1-től 11-ig sikerült délelőtt letudni, úgyhogy 12-es következik. Ez a nagyon vitatott kérdés, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása. Ez a témánk. Már az előző parlament is tárgyalta ezt a témát, nagyon sok kéréssel, és Zommer kolléga akkor is megkapta a jelentést, úgyhogy most még inkább bele tudta ásni magát. Meg is adom neki a szót, hogy a legújabb eredményekről beszámolhasson. Zomer asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez tényleg egy nagyon nagy téma. Az elnök úr már mondta, az előző parlamentben is készítettem ezzel kapcsolatban egy jelentést. Olyan sok módosító indítvány érkezett, 1332, hogy eldöntöttük, hogy az új parlamentnek adjuk át ezt a dossziét. Az volt a feladatom, hogy átírjam a jelentésemet, és beledolgozzam a lehető legtöbb módosító indítványt. Ennek természetesen az lett az eredménye, hogy kissé kiterjedt a jelentésem, 201 módosítást javasoltam, tényleg minden módosító indítványt feldolgoztam. Természetesen ellenőrizni tudják, hogy tartalmilag az irányvonalunkat követtem, ezen semmi nem változott. Nem tudok minden részletről beszámolni. Ez a jelentés nagyon-nagyon részletes. Mindenkinek meg kell ismerkednie a jelentéssel akik a múltkori parlamentből itt vannak, azok már itt vannak. 53 új cikk született és 13 függelék, úgyhogy majd meglátják, hogy milyen kihatásai vannak ezeknek a jelentés többi részére. Megpróbáltam a bizottsággal egyeztetni. A bizottság javaslata nagyon-nagyon fontos és nagyon széles körű. A teljes élelmiszerhelyzetet lefedi mind a 27 tagországban, de szörnyűségesen rossz volt a bizottság javaslata. Ha figyelembe veszem, hogy hány szakemberük van arra, hogy dossziékat állítsanak össze, és milyen elképesztően kevés emberrel dolgozunk mi itt, és azon, hogy a bizottság által beledolgozott hibákat kiavítgassuk, akkor igazából nem tudom másképp nevezni, mint szemtelenség, hogy a bizottság milyen minőségű munkát végzett. Én már nagyon régen dolgozom ezen a dosszén, és még mindig föl tudom bosszantani magam azon, hogy milyen javaslatokat tettek. A harmonizáció lett volna a cél, a jogbiztonság, mint a gyártó, mint az elosztók szerepét tisztázni szerettük volna, egyszerűsíteni a bürokráciát. Gyakorlatilag a bizottság ebből semmit nem tett meg. Úgyhogy nagyon nagy a felelősségünk. Nagyon felelősségteljesen dolgozunk, ismerjük a gyakorlatot. Úgyhogy szeretnék megkérni mindenkit, hogy olvassa át ezt a dossziét, figyeljen rá, nagyon sok minden függ tőle. Talán nem tudják, Európában az élelmiszer szektort már nem a multik uralják. Több mint 80% a kis és középvállalkozások kezében van, a kis sarki vegyesboltok kezében, úgyhogy minden egyes vállalkozásnak kell, hogy használt lássa ennek a dossziének. Minden egyes címkézésnek passzolnia kell minden egyes élelmiszerre, és minden egyes nem alkoholos italra. Tehát általános érvényűek kellenek, hogy legyenek a javaslatok. Így aztán én egy úgynevezett bázis címkézést, bázis jelölést javolnék. Miért? mert úgy kaptuk meg ezt a javaslatot, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy a fogyasztó mit szeretne, miféle címkézést, jelzéseket szeretne. A fogyasztók, az átlagfogyasztó mit ismer föl, mit ért meg, mit tud alkalmazni a mindennapi életében az élelmiszer tájékoztatással kapcsolatban. Tudományos felmérés Európában múlt nyáron kezdődött, de az eredmények csak két év múlva lesznek meg, és akkor már második olvasatban leszünk. Úgyhogy úgy kell döntenünk egy jogszabályról, hogy gyakorlatilag az alapkérdésre nem tudjuk a választ. Mit szeretne a fogyasztó? Úgyhogy valahogy el kell, hogy mélyedjünk ebbe a témába. Tehát egy kötelező jellegű alapjelölést szeretnék, ami könnyen felismerhető lenne az élelmiszerek csomagolásán, de nem szeretnék nagyon komplikált grafikai jeleket bevezetni, hiszen az egyes tagállamokban eltér a kulturális értelmezése ezeknek. Ezen kívül bizonyos láncolatok saját jelöléseket vezettek be, bizonyos nagy gyártók. Ezt kiegészítő jelleggel megengednénk, ez egy önkéntes jelölés lehetne, de csak kiegészítő jelleggel az önkéntes jelölés a kötelező érvényű mellett. És hogyha aznak a tartalmával nem ellentétes. Egyébként nagyon eltér a helyzet a 27 tagállamban. Az a véleményem, hogy a csomagolást nem szabad teleaggatnunk címkékkel. Azt mondják, hogy a fogyasztók nem olvassák el, hogy mi van a csomagoláson, úgyhogy rá kell bírni őket, hogy elolvassák. És ami gyakran a hátoldalán van, tegyük az előső oldalára a csomagolást. Ez volt a javaslat. Én nem hiszek ebben. Az, hogy az csomagolás előső részén mindenféle címkézés jelenjen meg, és mindenféle tájékoztatás. Döntsük el, hogy mi az, amit fel kell tüntetni. A bizottság azt mondja, hogy hat kötelező tápértéket, energia, szénhidrátok, cukor, sótartalom és zsírtartalom. Tüntessük ezt fel. Ez egyébként egy negatív jelölés lenne a cukor és a só esetében, hiszen a bizottság úgy azonosította be ezt a két tápanyagot, mint káros. Ezt se értjük, hogy miért, mert sóra minden szervezetnek szüksége van. Itt a mennyiség lett legfeljebb káros, de minden esetre ők egy negatív jelölést vezettek be. Én a következőt gondolom, egy termék csomagolásának az előső oldalát ne töltsük meg évvel nagy betűkkel az szerepeljen, hogy mi a kalóriaértéke a az élelmiszernek. Így aztán könnyebb lesz összehasonlítani az élelmiszereket a polcon. Ha minden terméken ugyanakkora lesz a betű mérete, könnyű lesz összehasonlítani. Tehát én azt javaslom, hogy a kalória tápértéket per 100 g-ra lebontva, per 100 ml-re lebontva, mivel hogy italokról is szó van, tüntessük fel a csomagolás előső részén. Az első jelentésemben azt mondtam, hogy csak ezt tüntessük fel. A bizottság azt mondja, hogy vagy tüntessük fel szá, per 100 g per 100 ml, vagy per adag. Én azt mondom, hogy ha egy termék adagonkénti csomagolásban jelenik meg, akkor kiegészítő jelleggel kötelezően az adagban található kalória értéket is kelljen feltüntetni rögtön az előső oldalán a csomagolásnak. Nyilván ez segíten az összehasonlításban, hogyha megiszom ezt a kis csomagolást, vagy megeszem ezt a kis csomagot, akkor mennyi kalóriát viszek be a szervezetembe. A bizottság azt javasolja, hogy az alkoholos termékeket vegyük ki a javaslatból, viszont az alkohollal kevert italokat hagyjuk benne. Hát akkor vegyük ki az összes alkoholos itt tartalmú italt, én azt javasolnám. Egyébként is a bizottság azt javasolja, és ez helyes, hogy 5 év elteltével tegyünk egy jelentést arról, hogy az alkoholos italokra egy külön jelölési rendszert vezessünk be. Tehát én nem tértem ki az alkoholos italokra, mert ez nem élelmiszer, hanem luxus cikk. A bizottság azt javasolja, hogy annak érdekében, hogy nagyon könnyen olvasható legyen a tájékoztatás, ezért a betűk mérete 3 mm-es legyen. Ez kicsinek tűnik, de mivel nagyon sok információt kell feltüntetni a csomagoláson, ezért gyakorlatilag ez elég. Ha a 3 mm-es nagyságot betartják, akkor a csomagolást nagyon meg kellene növelni bizonyos termékek esetében annak érdekében, hogy valóban minden információ eltérjen. Na most ez gyakran a csomagolás méretének megnövekedéséhez vezetne, ami természetesen elkerülendő ezen kívül. Nem szeretnénk, hogyha az lenne a benyomása a fogyasztónak, hogy itt hatalmas adagot kap, miközben a nagy csomagolásban egy kis adag rejtőzne, ez megint csak Európa imidzsét károsítaná. Ezen kívül az allergén anyagok feltüntetése nagyon fontos, ezt is akarja a bizottság, és az előre nem csomagolt élelmiszerek esetében Szeretnék a bizottságtól, hogyha a friss gyümölcs, friss zöldség is ide esne a jogszabály alá. Na most ezt hogy érhetnénk el? A bizottság azt mondja, hogy a tagállamok derogációkat kérhetnek, kivételeket tüntethetnek fel. Én ezt problémásnak látom. talán nem vezetnek be ilyen jogi aktust, vagy késik a bevezetése egyes tagállamokban. Ennek az lenne a következménye, hogy az előre nem csomagolt termékek esetében ugyanazoknak a követelményeknek kellene megfelelniük, mint az előre csomagolt termékek. Ez abszurd. Az allergének feltüntetését illetően ezt valóban meg kellene tenni az előre nem csomagolt termékek esetében. Például az, élen, az éttermi fogyasztáskor. Például vegyük itt a kantin problémáját, itt se tudjuk, hogy milyen allergéneket rejt az étel, pedig jó lenne feltüntetni, utalni kellene, hogy a fogyasztók tudják, vagy legalábbis azok, akik eladják az adagokat vagy legalább ilyen tájékoztató prospektusokat kellene melléjük tenni, hogy tudják az emberek, azok, akik allergiásak. Bár szerintem ők így is úgy is ellenőrzik az ételüket. A nemzeti tagállamoknak a bizottság megengedné, hogy saját jeljen, jelrendszert is kidolgozzanak, amely azonban nem kötelező jellegű. Én ezt nem szeretném, de júró értelemben nem kötelező, de de facto kötelező érvényű lenne természetesen. Ez megint azt jelenti, hogy az egységes belső piac szétaprózódik, és megint csak a kis vállalkozásokat sújtjuk ezzel. nem érti már a fogyasztó, hogy az egyes tagállamokban mi lenne a helyzet, nehéz lenne áttekinteni a képet, úgyhogy bizonyos helyzetekben a marketinges procedúrát is érintené ez. Ez szétforgácsolna a belső piacot, pedig mi harmonizált belső piacot szeretnénk. Tehát, kérem, vegyük ki az előre nem csomagolt élelmiszereket. Illetve a nemzeti jelzésrendszereket. Még a az önkéntes jellegűeket is, ezek csak káoszhoz vezetnének. Hát, minden részletről nem tudok beszámolni. Azért lenne néhány kisebb pont. Az energiatartalom. Én az előső oldalt javaslom, a hátoldalán pedig a táblázatban, ami a tápértékeket feltünteti, ott megint meg kell ismételni, hogy milyen tápanyagokat tartalmaz a termék. Ez egyébként már a legtöbb terméken most is olvasható, de ez eddig önkéntes alapon történik, és nem kötelező. De úgy gondolom, hogy a tápértéket, illetve csak kalóriában, kilókalóriában tüntesse fel a kilózsúlos és mi a lényege? Az emberek már úgyse értik, hogy mit jelent egy kilózsúl, mindenki csak kiló kalóriában számol. A kilózsult nehezen értelmezhetőnek tartom, túl nagyok a számok, úgyhogy a kalóriás feltüntetést javaslom. Ezen kívül. Én 8 kötelező értéket javaslok, energiatartalom, minden per 100 gramra, per 100 milliliterre, a fehérjét megint feltüntetném, a fehérjét tartalmat, a hátoldalán, a bizottság ezt nem akarja. Szerintem ez hiba. A fehérje tartalom az egyik legfontosabb mutatója az élelmiszernek. Nem lehet úgy érvelni, hogy miért vegyük le, bizonyos népcsoportok számára nagyon fontos, hogy valaminek magas legyen a fehérje tartalma. Aztán csak a szénhidrátot, vagy a cukortartalmat kellene feltüntetnünk, vagy mind a kettőt? Mit javaslok én? A sótartalom. A só nem feltétlenül csak nátrium. Azon kívül nem csak a só lehet egy organizmus számára nátrium forrás. Úgyhogy véleményem szerint fel kellene tüntetnünk úgy, hogy nátrium, és zárójelben ebből só. Ez az én javaslatom, hogy így tüntessük fel a hátoldalon a 3 mm-es nagyságot illetően. Én azt javaslom, hogy szülessen egy definíció. Mi az, hogy olvasható méretű szöveg? Mert bizonyos helyzetekben a 3 mm nek kisebb betűk is olvashatók. Az olvashatóság nem csak a betűmérettől függ, hanem a kontraszttól is, a betű stílusától, és így tovább. Tehát valamiféle irányvonalat dolgozom ki a bizottság, de ne a 3 mm legyen az irányadó egyébként az adagnagyságok az élelmiszerek esetén legyenek realisztikusak. A per adag tápérték feltüntetés összehasonlítható kell, hogy legyen. De mit nevezünk adagnak? Mekkora egy táskanál például? Tehát valahogy az adag méretet realistikusan kell megállapítani. Erre nagyon sok példát tudok mondani a piacon. Alapvetően a bizottság javaslatát ellenzem. Én az élelmiszerek esetében az első jelentésemhez képest, amit még nem vitatunk meg a nagy közönség előtt, mert nem fordították le. De van egy új eleme, az élelmiszer másolatok. Például az olyan sajtok, amit sajtnak neveznek, de csak növényi olajokat tartalmaznak. Tehát fel kellene tüntetni, hogyha egy élelmiszerben egy olyan tápanyag nincs benne, amit általában véve azzal az élelmiszerrel azonosítunk. Hát, ennyi lett volna. Ezek lettek volna a fontos pontok. Látják, hogy az úgynevezett GDA rendszert nem támogatom. Én ezt nem tartom helyesnek de ennek nincs semmiféle tudományos háttere, úgyhogy eh, én nem szeretném ezt a GDA rendszert bevezetni. És persze önkéntes módon alkalmazható. Egyébként az ajánlást is el kellene írni, hogy 2000 kilokalória per nap legyen az ajánlott energia bevitel mert különben félrevezetjük a fogyasztókat. Ami a színkódus jelölést illeti, ezt ellenzem. Németországban és máshol is folyik erről vita. Szerintem ez nagyon veszélyes. Nem alkalmazható minden élelmiszeren. Ahhoz vezetne, hogy bizonyos alapélelmiszerek, amik egyébként nagyon hasznosak, a piros tiltó színkódot kapnak, például a tej, mert hogy nagyon magas a zsírtartalma, vagy más élelmiszerek, mert hogy nagyon magas a sótartalmuk. Tehát a színkód megoldás azzal, hogy piros, sárga, zöld, gyakorlatilag be azonosítani az élelmiszereket, mint rossz vagy jó élelmiszerek. <laughs> Egyébként ahhoz vezetne, hogy zöldet kapnának a az élelmiszer másolatok a valós élelmiszerek kárára, hiszen kisebb a zsírtartalmuk, kisebb a sótartalmuk, tehát ez a jelzőlámpás megoldás, ez félrevezető. Jó, jó, látom az elnök azt, hogy már fenyeget a kalapácsával, úgyhogy be is fejezem. A módosító indítványok határidejének benyújtása december 9-e, tudom, nagyon rövid a határidő, hatalmas a dosszié. De nem akar a bizottság az én jelentésemmel változtatni, hanem saját javaslatot adott be, úgyhogy ha valaki akar hogy a határidőt meghosszabbítsuk, hát megtehetjük. De ha december 9-e utánra esik, akkor nem kaphatunk meg január végére minden egyes nyelvi verziót. Persze erről még beszéltünk, hogy kell-e. Ha azt mondják, hogy jó, ne tegyük, akkor legközelebb márciusban eshet erről szó. Ez azt jelenti, hogy az első olvasat nem májusban lenne, hanem a nyári szünet után. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen Zomer kollégának a bevezetést ebben a nagyon összetett témakörben. 212 módosító indítvány született az ön részéről csak. Mielőtt még itt a bizottság tagjai megjegyzést tettek volna. És akkor most megadnám a szót a hozzászólóknak, a bizottság képviselőjének is. Ez idáig öten jelentkeztek, kérem, hogy fejenként három percben. Filmot kolléga kap először szót körülbelül három percben. Köszönöm szépen. A három perc nem igazán elegendő egy ekkora anyaghoz. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jelentését és a bizottság munkáját is. Két célja van a javaslatnak. Az egyik a jelenlegi címkézési jogszabály egyszerűsítése, a második pedig, hogy a fogyasztók számára megadjunk minden szükséges információt, hogy megalapozott döntést hozhassanak. Ezek a célok esetenként kiegészítik egymást, máskor nem. A mi feladatunk, hogy a kettőt egyensúlyba hozzuk. Summer asszony jelentésének megközelítésével egyet tudok érteni. Vannak olyan szempontok, amiket azonban nem tudok elfogadni. Először is miben értünk egyet? Az, a nem előre csomagolt termékek esetében szerintem igaza van az előadónak, Tehát a piacokon, illetve az éttermekben is elő kell írni a tápértékről való tájékoztatás ezt javasolja a bizottság, de szerintem ez egy kicsikét túlzó. Vannak olyan elemek, amelyek nem határokon átnyúlóak, tehát ezt is figyelembe kell venni, és kiinduló pontként azt kellene megvizsgálni, hogy csak az allergén anyagokra vonatkozóan adjunk tájékoztatót. A 100 grammonkénti vagy adagonkénti tájékoztatás kapcsán én egyetértek azzal, hogy a legfontosabb szempont az, hogy a fogyasztó összetudjon hasonlítani különféle termékeket. Éppen ezért a 100 grammonkénti feltüntetés szerintem célszerűbb lenne, mint az adagonkénti tápérték megadás. amikor előcsomagol, előre csomagolt adagokról van szó, akkor a 100 grammonkénti tápértékfeltüntetésnek kiegészítő jelleggel kell szerepelnie, és nem a kettő egymást kizáróan. A termékutánzatok esetében szerintem nagyon jó elképzelések születtek a fagyasztott termékek esetében is, viszont nézzük a módosítást. A kötelező eredet feltüntetés kapcsán. Fontos, hogy a fogyasztók tudják, hogy honnan ered a termék. Nálunk például a fogyasztók esetében a vásárlást egy harmad mértékben befolyásolja az eredet. Itt tulajdonképpen a döntő az, hogy hol nevelték az állatot, hol dolgozták fel a húst. Ami az alkoholos termékeket illeti, üdvözlöm, a jelentésben szereplő javaslatot, ami az energiatartalom feltüntetését illeti. Szerintem kötelezővé kellene tenni legalább az energiatartalom jelölését alkoholos termékek esetében, és a szénhidrát feltüntetését. A legtöbb fogyasztó egyszerűen nincs tisztában azzal, hogy milyen mértékben befolyásolja étrendjüket az alkohol, tehát ezt a problémát is napirendre kell tűzni. Ami pedig az, a tápértékre vonatkozó nyilatkozatot illeti. Én maximálisan támogatom a javaslatot. A bizottság a GDA-ra tett javaslatot az Egyesült Királyságban folytatott kutatások arra utalnak, hogy ezek a jelölések, ez a tájékoztatás segíti elő a fogyasztók jó ért, tájékozódását és a zavar elkerülését. Olyan címkére van tehát szükség, ami a GDA-t tartalmazza, egyfajta jelzőlámpa vagy közlekedési lámpa kódok mentén, feltüntetve a tápanyag értéket. A tájékoztatásnak a zsírt, a telített zsírokat és a cukortartalmat mindenféleképpen fel kell tüntetnie, és az energiatartalmat esetleges GDA vagy színkódok nélkül. Ugyanis ezzel könnyen érthető a tájékoztató, és a fogyasztók így tudnak megfelelően, egészségesen dönteni. Ahhoz, hogy a gyártók átalakítsák a termékeket, és az Egyesült Királyságban már erre van példa, a címkéken egyéb kötelező tájékoztatásoknak is meg kell jelenteni, jelenniük, például a fehérje tartalom, a szénhidrát az olvashatóság nem csak a betűméret kérdése. Itt például a kontraszt, a betű típus, a szín is nagyon fontos. Egyetértek azzal, hogy az átlagfogyasztó megfelelően el tudja olvasni a címkét, és nagyon gyakran ezzel ellentétes a túlságosan kis betű méret. Még néhány kérdést szeretnék érinteni, és mindjárt lezárom. A mesterséges transzsírokkal kapcsolatosan oda kell figyelni arra, hogy ezeket az édesipari, illetve rágógmi termékeknél minél inkább visszaszorítsuk, ezeket standardokban kell előírni. Még néhány kérdésem lenne a bizottsághoz. A jelentéstevő azt javasolja, hogy az adag méreteket harmonizáljuk. Még néhány apróságot szeretnék említeni, ha bár az elnök kopog. Tehát néhány kolléga a mezőgazdasági szakbizottság részéről egy közös jelképrendszert javasol. És további kérdésem a megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozik. Nem lenne eh, túlságosan eh, megerőltető ez az ágazat számára? Thank you, Glenis Wimmels. Uh, now, I think we have to concentrate. Azt hiszem, hogy koncentráltabban kéne dolgoznunk, és néhány fontos szempontra összpontosítani, eh, és majd a jelentéstevőnek is megadni a szót még öt percben. Gabanti, Gabani úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A kiejtés mindig nehézséget okoz a nevem kapcsán. Szeretném eh, Zomer asszonynak megköszönni ezt a nagyon világos jelentést, és köszönöm azt az energiát, amit ebbe fektetett, hogy még egyszer kísérletet tegyen az első olvasatra. Az ALDE frakció általánosságban egyetért a gondolatmenetével, de természetesen van néhány megjegyzésük. Először is hangsúlyozni kell, hogy ez a jogszabály a fogyasztók tájékoztatásáról, nem pedig elrettentéséről vagy figyelmeztetéséről szól. Tehát ami engem illet, szerintem ennek a tájékoztatásnak minél objektívebbnek kell lennie, és az egyéni fogyasztói választásokat kell lehetővé tenni, hogy milyen terméket vásároljanak. Az egyik célja a jogszabályalkotásnak az egyszerűsítés. Különböző jogszabályi szövegeket kell itt ötvözni, és szerintem a bizottság jó úton halad ez irányban. Lenne egy kérdésem a bizottság felé is. valóban elérjük-e azokat a polgárokat, azokat az embereket, akiket el akarunk érni a címkézéssel. Talán ez lehetne az egyik témája a most folyó vizsgálatnak. Tartok tőle, hogy azok a fogyasztók, akiknek egészségügyi problémái vannak a tápanyag bevitel miatt, nem biztos, hogy az ő gondjukat ez a címkézési jogszabály elő vagy megoldja. A jelentéstevőtől szeretném hallani, hogy miért kívánja a fehérjét külön tüntetni ezen a listán, és hogy miért nátriumot javasol a só helyett. A fogyasztó számára szerintem érthetőbb, hogy mit jelent a só, nem feltétlenül tudják, hogy a nátrium az micsoda. Tovább lépve a GDA kapcsán. Szerintem ez egy nagyon egyszerű, átlátható módszer. Tehát nem értek egyet a jelentéstevővel azzal, hogy szüntessük meg a kötelező érvényű GDA-t. Az, hogy 100 mg-e vagy adagonkénti feltüntetés. Szomer asszony igyekezne, igyekezni elkerülni a jelenleg kevéssé objektív módszert meghatározva azt, hogy mennyi, vagy mekkora egy adag, de hát ez eléggé szubjektív. Ami a közlekedési lámpa kódolást illeti, ez olyasmi, ami a valós élet része, de minden esetre szerintem olyan módon közelítené meg a tápérték feltüntetést, ami nem feltétlenül tetszik nekem. Például a kenyér vagy a tej piros jelzést kapna, amiből az a látszat keletkezik, hogy ezek egészségtelen termékek. Tetszik minden esetre, ahogy Zommer asszony az előre nem csomagolt, vagy nem előre csomagolt termékeket megközelíti. Itt eh, tudom, hogy néhány eh, Európa ellenes eh, hang az európai bürokráciát hangsúlyozza, tehát mindenféleképpen ki kéne venni az előre, nem előre csomagolt termékeket ebből a rendeletből. Ami pedig a nemzeti jogszabályokat illeti, ez önkéntes alapon történhet az ágazatok részéről. Én nem feltétlenül támogatnék nemzeti rendszereket, amiket a kormányoknak kéne meg valósítaniuk vagy felállítaniuk, hiszen ez a belső egységes piacsal ellentétes. Köszönöm szépen. Vielen Nagyon köszönöm, Péter Lize. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozom a gratulációkhoz. Szerintem Renát Zomer kiváló munkát végzett. Egy dolgot szeretnék megemlíteni, a kis és középvállalkozásokat. A KKV-k állítják elő elsősorban az nem előre csomagolt termékeket számomra, elképzelhetetlen, hogy például egy cukrászda, vagy egy hentes bolt, egy húsfeldolgozó üzem hogyan tud megfelelni olyan követelményeknek, amit a nagy ipar számára írnak elő. Azok az adatok, tehát hogy az adatok kilokalóriában történő feltüntetését illeti, szerintem ez mindenféleképpen célszerű, hiszen ez érthető a fogyasztók számára. A kilózsul valahogy nem rögzült az emberek fejében. És a jelölés kapcsán a színjelölés, vagy a szén szín kódolás kapcsán. Nekem is az a véleményem, hogy ez félrevezető. Hogyha mondjuk az anyatejet csomagolt termékként forgalmaznák, akkor a zsírtartalom miatt mindenféleképpen piros pontot kapna. Tehát itt nagyon furcsa eredmények születnének, és azt is figyelembe kell venni, hogy különböző fogyasztói csoportnak eltérő tápigényük van. Összességében óvnék attól, hogy nehogy azt higgyük, hogy például a gyermekek esetében különösen a túlsúly problémáját pusztán a tápérték feltüntetésével meg tudjuk oldani, vagy a címkézéssel meg tudjuk oldani. Tudományos tanulmányok az elmúlt 15 év ben eh, sem változtattak ezen. A gyermekek eh, semmivel nem esznek kevesebb csokoládét vagy chipset, mint 15 évvel ezelőtt. Hiszen az elektronikus világban ugyan sok minden megváltozott, és ez is nagyrészt hozzájárult a gyermekek túlsúlyosságához, elhízottságához. Természetesen eh, közösségi szinten valamit kell tenni ezen az ezen a területen, de nem várhatjuk el, hogy ezt a problémát pusztán az élelmiszer címkézéssel meg tudjuk oldani. Reálisan kell nézni ezeket a dolgokat. Itt a szubszidiaritás alapján kell eljárnunk, és nem szabad abba az illúzióba ringatni magunkat, hogy pusztán a címkézés meg tudjuk oldani, kézben tudjuk tartani ezt a problémát. Köszönöm, Kársetter. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy milyen számokra alapozta a megalapításait, Nem tudom, hogy mennyiben változott a fogyasztás. Minden esetre szeretném megköszönni Zomer asszony munkáját. Én ugyancsak tegnap kaptam meg a svéd változatot, tehát a 212 módosítót nem tudtam átolvasni. Én csak ígéretet tudok tenni arra, hogy nem fogom további 212 módosítóval ezt még megtoldani. És szeretném megköszönni, hogy a 67-271-est is felvette, mármint a, ezekben a módosításokban a félrevezető tájékoztatást is megemlíti. Ezek ezen kívül vannak olyan szempontok, ahol viszont nem osztom az ön véleményét. Néhányan úgy gondolják, hogy fontos az eredet tanúsítás, különösen ami a az élelmiszerekben felhasznált összetevőket illeti. Nagyon sok hústermék van forgalomban, ahol szerintem a címkézési előírásokat szigorítani kéne, feltüntetve azt, hogy az illető állatot mikor, tehát mikor született, mikor és hol nevelték, és milyen módon vágták. Tehát el kell kerülni, hogy mondjuk egy belga vágó állatot Spanyolországban tenyészettek, majd nem tudom én, Hollandiában vágtak le. A 106-os módosítóban módosul a kis adag vagy a kis csomagolás definíciója. Ez szerintem egy komolyabb változás az eredeti elképzeléshez képest. A nagy csomagok, csomagolás esetében a követelmények nem érvényesülnének, tehát itt a 10 négyzetcentiméterről 8 centiméter, négyzetcentiméter, 80 négyzetcentiméter lenne az előírás. egy adott régióból érkezett, természetesen meg lehet kérdezni az üzlettől, hogy honnan származik, vagy milyen tápanyagot tartalmaz az adott termék, de adott termékköröknél, például helyileg előállított termékeknél, ezeken a követelményeken lazítani is lehet. Tehát itt valami fajta kompromisszumra kell törekedni. A az édesipari termékek esetében illetve az édesítőszerek eh, kapcsán is eh, újra kellene gondolni a dolgokat. Én például vettem narancslevet, és azt hittem, hogy ez egy tiszta narancslé, miközben kiderült, hogy édesítőszerrel eh, dúsított. Tehát rátérve az alkoholos termékekre, ott a címkézésnek is sugalnia kell azt, hogy milyen energiatartalmú az az ital, elkerülendő esetleg a lerészegedést. Az orvosok például Svédországban azt mondják, hogy a vörösborban körülbelül annyi szénhidrát van, mint mondjuk egy darab kekszben, de hogyha valaki több bort, több pohár bort fogyaszt egy héten, akkor nem biztos, hogy a hatás az ugyanaz lesz, mint a kekszet enne. Tudom, hogy most már a hozzászólási időm lekezd járni, még a színkódolásos, közlekedési lámpa kódolásos módszerre rátérve, ezt a frakciónk megvizsgálta. Szerintem ez egy jó és tömör, világos jelölés, különösen, hogyha kiegészítjük ezt még a 10 milliliteres vagy 10 milligramra eső tápanyag érték információval is. A tejpor esetében például, tehát ezek alkalmazhatók, és még egyszer tehát az előre csomagolt termékek esetében, természetesen odafigyelve, hogy ne legyen visszaélés. Köszönöm szépen. Egy kiló brot, eh, egy eh, pohár eh, sörrel gyakorlatilag, ez nálunk egy mondás, a teljes tápanyag bevitelt el lehet érni, de mondjuk gyümölcsokurt esetében, vagy a mandulás csokoládé esetében már nehezebb lenne. Itt természetesen akkor újra kéne címkézni ezeket a termékeket. Kati Kalirta. Ja, dank u wel. Uh, ik wil aller... Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is Szomerasszonynak szeretném uh, megköszönni a bátorságát, amit abban tanúsított, hogy újra foglalkozott ezzel a jelentéssel. Ezen az előző jogalkotási periódusban nagyon sok módosító indítványt kapott, tehát nagyon jó az, hogy erre visszatért. Szeretném, ha tudná, hogy nem mindig egyetértek, nem mindig értek egyet vele, de van, amiben igen. Az én tapasztalatom azt mutatja, mondjuk, hogy a legutóbbi időkben, amióta ezen dolgoztunk, hogy tekintettel, hogy ilyen sok módosítás érkezett hozzá, ez azt mutatja, hogy a háttérben hatalmas méretű lobbizás folyik. Tehát arra kérek mindenkit, aki ezen dolgozik, hogy ne felejtsük el, hogy itt a fogyasztók számára nyújtott információról van szó, és ennek kell uralkodóan fontosnak, jellemzően fontosnak lenni. Én azt gondolom, hogy az Európai Parlamentben a lobbizás kicsit kiegyensúlyozatlan. A lobbisták 80%-a az iparágat, az ágazatokat képviselik, és csak legfeljebb 20% képviseli a civil szervezeteket, amelyek ezeket a fogyasztói kérdéseket képviselik. Tehát ennek a kisebbségnek a szavára sokkal jobban kellene figyelnünk, hiszen ők azok, akik tudják, mit szeretnének a fogyasztók. Ezt ne felejtsük el. Én magam is számos civil szervezettel eh, beszéltem, és sokan azok közül, akikkel én beszéltem, nem értenek egyet például a színkódolással. Eh, szerintük nem nagyon értékelik a fogyasztók. Vannak olyan országok, ahol ez a fajta közlekedési rámpa típusú szinkondolás működik, és fogy- pozitív volt a fogyasztói reakció. De azt gondolom, hogy nagyon figyelni kell arra, hogy mit mondanak. Nem azt akarom mondani Zomer asszonynak, hogy ez nem egy jó módszer, ez egy meglehetősen egyértelmű és egyszerű rendszer arra, hogy a fogyasztó számára a termék csomagolásának az elején információt tüntessünk fel. Ami pedig a az energiaértékeket illeti a cukor, fehérje, stb. zsírtartalmat, ezt úgy szintén az elején kellene feltüntetni. És ne felejtsük el, hogy ha valamiben túl sok a zsír, akkor az nem lesz egészséges. A fogyasztónak mindig meg lesz az a szabadsága, hogy válasszon, válasszon egy másik fajta csokoládét, és legalább megalapozottan tudnának dönteni. Nyilván a tagállamok nem akarnak mindig mindent összehangolni, és megvan mindenkinek a maga elképzelése arról, hogy ők milyen információt szeretnének látni a csomagoláson, hogy mi, mit tartalmazzon. De ennek, amiben ennek ellenére, amiben egyetértek Zomer asszonynal, az az, hogy amikor hagyományos termékekről beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy a KKV-k is korlátozottak. Itt nem 250 embert foglalkoztató hentesről, hanem egy, hanem egy kis vállalkozóról beszélünk, arról, akinél háznál is lehet esetleg, akinél saját üzletében lehet vásárolni ilyen termékeket. Én azt gondolom, hogy Szamer asszony a bizottság nagy rész, a bizottsági javaslat nagy részét kitörölte, ezt nagy részben támogatni tudom, így talán egyértelműbb, ezt támogatni tudom, de gyakorlatilag a bizottság javaslatának néhány lényegi elemét is kiöntöttük és kitöröltük ezzel a mozdulattal. De csak hogy összefoglaljam, úgy gondolom, hogy az alaposan meg kell fontolnunk, hogy a fogyasztók pozitívan állnak a színkódos rendszerhez. És ennek kell lenni a kiindulási pontnak, hogy mit gondolnak a fogyasztók. Ne szenvedjenek ők az iparág által kifejtett nyomástól, mert úgy látom, hogy ez történik most. Köszönöm szépen. Hát akkor Kedves eh, az előadó asszonynak jelzem, hogy még 13-an kérik a szót, szót, ehhez képest eh, neki is van még 5 perce, de most minden esetre koncentráljunk néhány konkrét pontra, és akkor utána lehet még kérde, kérdéseket feltenni. És akkor most uh, eh, Rodbéred asszony nyíl a szó. Akkor először is Liot asszonynak a lobbizás mindig is volt, minden jogalkodásnál, főleg akkor, hogyha valakit közvetlenül érint. Sok éve látjuk azt, hogy hogy működik a politika. Először is azt kellene aláhúznunk, hangsúlyozni, hogy ez egy törvény, olyan törvényhozási javaslat, ami egy hiányt tölt be itt nem arról van szó, hogy, hogy a kövesség ellen harcolunk-e, hanem egy olyan hiányt pótol, amire, e, ami eddig még nem volt kötelező érvényű szabályozás pont. Tehát a fogyasztói információ vagy fogyasztó tájékoztatásáról szól ez a csomag. Ez a mi kötelező kűrünk, ha úgy tetszik, mint a sportban. Most a fogyasztó tudni akarja, hogy milyen százalékban tartalmaz az adott termék egy bizonyos összetevőt. Úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben a bizottság javaslata jó, de azt is gondolom, hogy, hogy a fogyasztónak joga van tudni, hogy honnan származik az az adott termék, amit meg kíván vásárolni. A, a BSE idején eh, hirtelen mindenki tudni akarta, hogy honnan származik az a darab hús, amit eh, vasárnap az asztalra rak, tehát úgy gondolom, hogy ez továbbra is nagyon fontos. Tehát akkor definiálnunk kell azt, hogy mit értünk fő alkotó, fő összetevőn, és ahogy ezt hallottuk, az a jelentéstevő asszony ezt kihúzta, és ezt én sajnálom. Az, hogy a fehérjét feltüntessük, fehérje összetevőt, az előző jogakotási időben tettem javaslatot, az Es hat eine Funktion äh, für viele Menschen, die auch a balasztanyagok feltüntetésére, hiszen ez nagyon fontos lehet, és örülök, hogy ez benne maradt a jelentésben, és az nagyon fontos, hiszen a betegek számára tudni, hogy az mennyi balasztanyagot tartalmaz. Na most, térjünk vissza a előre csomagolt és a nem előre csomagolt termékek kérdésére. Na most nekem az nem értető, hogy hogy vehetem meg a 100 g mondjuk krumplisalátát salátát úgy, hogy nincsen amit amit nekem ugye kimernek, és azon nincsenek rajta az összetevők, de ha odébb megyek két métert, akkor a hűtőpulton pedig ott van előre kiporciózva, és azon meg föl van tüntetve, hogy miből mennyi van benne. Sok étteremben is van lehetőség erre, és miért ne lehetne ugyanezt akár a parlamenti étkezdében is bevezetni? Akkor ilyen erővel ki lehet venni, ha már erről van szó, a repülőgépeken felszolgált élelmiszeret. Most amit itt mutatok, ez a 80 négyzetcentiméter, és azt kell megnézni, hogy, hogy ez mekkora. Ki lehet számolni. Köszönöm szépen, és akkor Korbett képviselő asszonyé a szó. Köszönöm szépen, sok mindent elmondtak előttem, Szomer asszonynak szeretnék gratulálni, hiszen kiváló munkát végzett. Próbálok rövid lenni. Mivel mindenki a legjobb információt szeretné a, bizt- a fogyasztó számára biztosítani, próbáljuk meg elkerülni a szinkódolási rendszert, hiszen ez alapvetően nem jelent minőségi információt. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nehéz ezekből információt kinyerni a színekből. Vannak tanulmányok arra nézve, amik azt mutatják, hogy ez nem változtatta meg a fogyasztói szokásokat, és ettől a fogyasztóknak önmagában nem lett kiegyensúlyozottabb az étrendje. étrendje. Azzal, hogy jobban olvasható vagy egyszerűbben értelmezhető a termékinformáció, én azt gondolom, hogy a az információ méretével kapcsolatban praktikusnak kell lenni. Alapvetően a javasolt méret nem túl praktikus, például kis kiszerelésben egyszerűen fizikai képtelenség ráírni mindent arra az adott egy kis kiszerelésű termékre. Egyet tudok érteni a jelentéstevővel, abban, hogy legyen a nyolc fő alkotó elem, tehát a cukrok, a fehérjék, a telített, telítetlen zsírsavak, stb. E, és hogyha a, ami a só és nátrium kérdését tekintjük, én azt gondolom, hogy a só az, az összetevő, a nátrium pedig egy tápanyag, és a só a legfőbb nátriumforrás a, abban az adott termékben, de nem az egyetlen. hiszen találunk a, a, a van olyan hús, tojás, akár zöldséggyümölcs, ami természetesen, vagy akár vegyük az ásványvizeket, amik természetesen tartalmaznak nátriumot. Tehát nagyon vigyázzunk, hogy nehogy ezt a látszatot keltsük, hogy a kettő ugyanaz lenne. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy megemlítsük az összetevők eredetét, ezeket fel kell tüntetni, én azt gondolom, hogy a fogyasztók szeretik ezt tudni. De legyünk óvatosak, hiszen az egyetlen tanulmány az összetevők eredetével kapcsolatban, vagy az, hogyha csak az egyiknek az eredetére gondolunk, akkor ez arra ösztönözheti a fogyasztót, hogy hogy elvonja a figyelmet egész egyszerűen más sokkal fontosabb, számára fontosabb kérdésről, ami a tápértéket is érinti. Nos, Kramer úr a szó, nem akarok mindenre még egyszer kitérni, amit már egyszer itt hallottunk. Tisztelem Zomer asszony munkáját, hiszen ez egy óriási feladat és csak nagyon néhány olyan pontot tudok említeni, amiben nem értenék egyet vele. Úgy önmagában ö, logikusnak tűnik, és ö, azt gondolom, hogy azzal a, munka, azzal a kritikus hozzáállással, amivel a bizottság javaslatát érdette, érintette, nagyon jól járt el. De van néhány olyan kérdés, amiben felmerül, hogy hogy a valóságban is megvalósítható-e az, amit a törvényalkotónak javasolna. Először kicsit megijedtem, hogy, hogy ez a GDA kérdés ez úgy, úgy le is kerül az asztalról. Aztán sokat gondolkoztam rajta, sokat beszélgettem erről másokkal, és aztán rájöttem, hogy ez nagyon helyes, hogy így legyen. Nézzünk körül egy áruházi polcon. Sokszor nekem már az a az az érzésem, hogy a GDA sokkal jobban útba igazít, mint a színkódolás. Ezt azonban, ezzel azonban vissza lehet élni, főleg a nagy vállalatok. Hoztam egy szelet csokoládét. És nézzük, hogy ha megnézem a kalóriát, ez 25 gram, és ez a 7%-át tartalmazza a napi kalóriabevitelemnek. Biológiai értelemben ez a GDA érték szerepel ezen a csokoládé szeleten. Aztán megnéztem, utána jártam, hogy, hogy ala megalapozott a gyanúm, hogy mennyire megalapozottak ezek a GDA-k, amit ami gyakorlatilag a nagyvállalatok részéről gyakorlatilag egy marketing fogás. Tehát mondjuk inkább azt, hogy legyen egy alap, egy összehasonlítható és egyértelmű uh, alapjelzés, címkézés. Pár évvel ezelőtt vitatkoztunk arról, és azt gondolom, hogy ezt megint újra és újra előkerül, tisztázni kell az élelmiszer információval, az, informá- az élelmiszer felcímkézésével. Az a gond, hogy ezek nem oldják meg a helytelen táplálkozás és helytelen étrend ö, problémáját. Ö, de akár egy kóla, egy szelet, csoki, egy hamburger önmagában nem egészségtelen. Tehát attól még, hogy ráírjuk, hogy tartalmaz egészségtelen összetevőt is, attól még nem segítjük az embereket helyes táplálkozás kialakításában. És végezetül még egyetlen szeretnék mondani. Három perc. Én azt gondolom, hogy most kell szigorúnak lennem a sarkamra állni, mondja az elnök, mert három percnél már ugye lejárt az időnk. De csak még egy mondatot alkudozik a képviselő úr. Nos, Elnök úr, mondja Weisgerber képviselőasszony, Először is szeretnék megköszönni Zomer asszonynak a jelentést. Egy nagyon következetesen, nagyon alaposan körbejárt jelentést um, az asztalra tett, és csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy vannak dolgok, amik csak kiegészítésként szolgálhatnak a jelentéséhez. Tehát olyat nem akarok mondani, ami már elhangzott, csak kiegészíteni. Először is örülök annak, ami a nem előre csomagolt élelmiszerek tekintetében, eh, amilyen irányba elmozdultunk, ez a kivétel nagyon helyes és észszerű, hiszen ez a KKV-k számára főleg nagyon eh, hasznos, hiszen mi lenne akkor, hogyha egy kis péknek is föl kéne tüntetni minden eh, zsemlén, hogy mi milyen allergéneket tartalmaz az adott terméke. Éppen ezért ennek a törvénynek a végrehajthatósága irányába hat. Én az önkéntes eredeti jelölést támogatom, pontos azért, mert hogy főleg a feldolgozott élelmiszerek, több összetevővel rendelkező élelmiszerek esetében nagyon nehéz megállapítani pontosan az összetevők eredetét, vagy ezeket feltüntetni egyértelműen. Na most kiegészítésként szeretném jelezni, hogy egy definíciót szeretnék hozzátenni két, három mondattal a szinkódoláshoz. Alapvetően én ellenzem méghozzá azért, mert túl egyszerű, és így hiánytáplálkozáshoz vezetne. Hiszen akár egy egészen káros élelmiszerre is, vagy kártékony élelmiszerre is zöld pontot tudnánk tenni. Tehát én szerintem a GDA jelzés az al lehet a legjobb alternatíva a közlekedési lámpaszerű színkódolás helyett vagy mellett, hiszen pontosan ezzel nem lehet visszaélni, mert összehasonlítónak kell lennie 100 g-ra levontva. A minisztériumunk kapott információ alapján, ugye tudjuk, hogy ez mind még csak javaslat, de javasolnánk, hogy ezt a GDA eh, rendszert 2000 eh, kalóriára, ahogy ezt Szomer asszonytól is hallottuk, 2000 kalóriára bontsuk le, tehát inkább GDA rendszer, mint színkódolás. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Veszlund asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy olyan dolgokat mondok, amiket már hallottunk korábban. Például azt, hogy bizonyos élelmiszerek kikerülnének ennek hatája alól, például a repülőgépeken osztott vagy akár a kórházakban adott élelmiszer. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az, aki fogyasztó, aki magához vesz egy élelmiszert, mindegy, hogy ő maga fizete érte, vagy közvetve az adófizetők pénzéből fizeti ki neki azt az élelmiszert, joga van tudni, hogy mi van benne. Úgy gondolom, hogy vannak olyan szabályok, amelyek aszpartámra figyelmeztetnek. Van joga, jogszabálytervezet. Én azt gondolom, hogy új jogszabályok felé kellene ezzel elmondulni. És ami személy szerint nekem nagyon fontos, ahol olyan országban ö, ö, ból jövök, ahol ahol már van kiegészítő címkézés, és igenis értékelik a, az, emlé, az emberek, bár ez mostanában nagyon sok vitát váltott ki, ugye a cukor vagy nem cukor kérdésében, de azt gondolom, hogy ha megengedjük országoknak, cégeknek, hogy olyan rendszert használjanak, ami már bevált, amit szeretnek a, a fogyasztók és elfogadnak, akkor nem okoz gondot a fogyasztóknak, hogyha plusz kiegészítő információt adnak számukra, és így a vállalatok többet tudnak eladni. Tehát önmagában ez nem lehet gond. Tehát az, hogy tájékoztatjuk a fogyasztót, és ezáltal többet tudunk eladni, nőnek az eladások, ez nem lehet probléma. Aztán van olyan dolog, ami nálunk sem működik, például az alkohol. Miért lenne ez más? Hát ez is élelmiszer, akkor erre is vonatkoznia kell ugyanannak a szabályra, mint bármilyen más élelmiszerre. Ami pedig a, a tápértékre tartalmazó táblázatot illeti, hát őszintén megmondom, hogy ami egy, ami a, az élelmiszerek olyan olvasható, ugye 100 g vagy 100 ml-re lebontva, amit én, mint fogyasztó ö, ö, leghasznosabbnak találok, és amiért aggódom, hogy ezt esetleg elve, elveszítjük. Tehát, ha van egy olyan táblázatunk, ami, amiben ez a 100 g-ra, 100 ml-re lebontott ö, ö, dolog van, akkor az, hogy egy adag, az, az csak plusz információ lehet, és nem kötelező jellegű. És még egy dolog, a transzsírsavak kérdését is le kell fedni, és ez már tárgyalta a parlament, ez rendkívül fontos. Aztán a betűméret, a 3 mm, hát én nem gondolom, hogy a milliméterben mérhető az olvashatóság, az arról kell gondoskodnunk, hogy ez a fogyasztó által olvasható és értelmezhető legyen, ami persze szubjektív. És akkor most Antónia Paranováé a szó, mondja. Köszönöm szépen, elnök úr. Én orvos vagyok, és számomra van egy nagyon erős érv arra, hogy miért van szükségünk jogalkotásra. Ez nem csak verseny a szektorban, hanem közegészségügyi okai is vannak. Az, hogy az emberek tudják, hogy mi van egy élelmiszerben, ez figyelmetes. Nem csak obeszitással és diabétesszel küzdünk, hanem szívbetegségekkel is. És amikor mi tanulmányokra hivatkozunk, amikor Philip Morris készít tanulmányt a dohányzásról, annak az a címe, hogy mi a haszna a dohányzásnak. És azt mutatja a tanulmány, hogy több mint 1200 dollár súrolnak az ember a társadalomnak, hogyha dohányzik. Ez hatalmasan leterheli a közegészségügyi ellátórendszereket, úgyhogy néha a szektor igencsak mellé nyúl, ami a csomagolás első oldalát illeti. Minél több az információ, annál zavarosabb a kép. Csak azok a tápanyagok legyenek rajta, ahol a napi fogyasztás és az egyszerű fogyasztás is számít. A nátrium, a zsírsavak és a kalória. Ezen kívül minél több mindent írunk rá, annál jobban azt gondolják a fogyasztók, hogy nem befolyásolja az egészségüket a fogyasztása ezeknek az anyagoknak. Legyünk őszinték. A GDA rendszer és a közlekedési lámparendszer kombinálható, és akkor teljesen érthető lenne a rendszer. De az állampolgárok 10%-a nem tudja elolvasni ezeket a feltüntetések, és csak a 10% az megint, aki magasan képzett. A többiek, nekik kell egyértelműen fogalmaznunk. Mit szeretnénk? Nekik kell tájékoztató kampányokat szerveznünk. Három tanulmány létezik, és egyik sem mutatja azt, hogy a jelzőlámpa rendszer ne lenne jó. Ha se jelzőlámpa, se GDA rendszer nem lesz, milyen információt adunk? A Food Standard Agency azt mutatja, hogy a GDA és a jelzőlámpa rendszer nagyon jó, a másik egy ausztrál tanulmány, ami azt mutatja, hogy a fogyasztók a színkódot ötszörösen jobban felismerik, mint a másik rendszert, a harmadik pedig egy szívbetegségek ellen küzdő szervezet. Ezek a tanulmányok, mindenki elolvashatja őket, és szerintem ezek jó érvek számunkra. Ami a tápértéktáblázatot illeti, a gyermekek esetében ez különösen fontos, és meg kell őriznünk, és ne ez az irányelv változtasson ezen. Ne kelljen ehhez egy új direktíva. Köszönöm, Pródi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az eredet megjelöléssel, ami a tartalom megjelölést illeti, legyen általánosabb az információ. Mi kell ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen az étkezése az embernek legalább heti átlagban? Tehát nem értek egyet a jelzőlámpa rendszerre, különösen a piros jellel nem. Ugyanis a piros jel majdnem mindig megjelenik, például a szószokon, amelyeknek magas a sótartalma. De a szószokat szinte soha nem eszi egyedül az ember önmagában, például zöldségre öntjük őket. Tehát itt visszatérünk ahhoz, hogy kiegyensúlyozott kell, nap kell lenni a táplálkozásnak. Nagyon fontos az egyensúly biztosítása. Tehát a tartalom mellett, amiről már szó esett, a rostokról is adjunk tájékoztatót. Ez nagyon fontos az egészségügyi problémák megelőzésére, az emésztési problémák megelőzésére. Aztán természetesen a lehetséges allergiákat is tüntessük fel, amelyek esetén nem javasolt a fogyasztás az élelmiszernek. Az embernek az immunrendszerétől függ ez, hogy mire hogy reagál, és egyre inkább elterjedtek az allergiák. A lényeg az, hogy egy általános tájékoztató kampányt folytassunk, hogy mi az egészséges kiegyensúlyozott étrend heti lebosztásban. Különben nincs értelme az információnak, túlságosan darabos, nem tudja összerakni a darabtákat a fogyasztó. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Akkor hetenként? Hetenként tegyünk? Nem tudom, eddig mindig napi értékről volt szó. Nem tudom. A tolmács itt azt mondta, hogy azt tudjuk, hogy hetente mit tegyünk, mondja az elnök. Vagy tehát hetenként, mert eddig a százalékos feltüntetés naponta volt. Pródi úr. Mikrofon nélkül. Weekly diet, that has to be... A... Uh, Heti étrend. Igen, heti étrend. Legyen ez a referencia értéke bármely tájékoztatásnak. Különben az információ túlságosan feldarabolt, emészthetetlen. Köszönöm, Corin Lepas. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem három dologról van itt szó. Először is. Egészség. a só, cukor és a zsír. Nyilván nem ezek az egyetlen tényezői betegségeknek, de azért nagyon fontos tényezői Európában. Aztán a fogyasztói jogok. Joga van a fogyasztónak tudni, hogy mit fogyaszt. És harmadsorban a bizalom. Az előbb beszéltek a kergemarhakorról. Igen, a megbízhatóság, a bizalom nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy honnan jön az az élelmiszer, amit fogyasztunk. Hogyha olyan terméket fogyasztunk, ami nem tudjuk, hogy honnan jön, akkor ha kombináljuk ezt a három kritériumot, akkor az eredet megjelölése mindenképp szükség van, a jelzőlámpa rendszere is, hiszen ez legalább valami információt tartalmaz. Mit mutat? Ne, kicsit, vagy igen, ezt mutatja az élelmiszerekről. Ez azok számára is érthető, akik nem túl tájékozottak. Aztán az összehasonlítási lehetőség, lehetőségek. Azt hiszem, hogy a csokoládéval kapcsolatban vettünk gyakorlat példát. Mit jelent az, hogy adag? Az embernek néha fogalma sincs, ez 100 grammot jelent. Aztán meg kell néznünk, hogy milyen információkat kapjanak még a tájékozt a fogyasztók só, cukor, stb. Minél több az információ, annál nehéz, nehezebb ezt feldolgoznia a fogyasztónak, hogy mi a fontos a számára. Itt is meg kell találnunk az egyensúlyt. De a három rész nagyon fontos, amit említettem. Elnök, nagyon jó. Tremopulos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy ez közösségi jogalkotás. Kötelező, érvényű és harmonizált az Unióban a táplálkozásunkat illetően. A célunk éppen azért az, hogy a hét irányelvet összefogjuk. Hallgattam itt a véleményeket, és hallottam, hogy egy hét van a módosító indítványok benyújtására. Úgyhogy szeretnék emlékeztetni, hogy 2008-ban, amikor először megszületett az első javaslat, több mint 1300 módosító indítvány érkezett be. Úgyhogy most, hogy csak 200 van, az jó kezdet. Ez egy nagyon fontos téma. Vannak olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznia kell az előadónak is, de nekünk is. Fontos például a kötelező tájékoztatás. Nem vehetjük innen ki az alkoholos italokat. Az emberek bizonyos országok börtönbe kerülnek, mert kanabiszt szívnak, itt meg ö, alkoholistává tehetünk valakit a nem megfelelő információkkal. Ezen kívül a 109-es módosító indítvány. Megint csak a színjelzéssel bánik. Megint azt mondja, hogy a nano szót vezessük be. És hogy milyen jövőbeni események várhatók ebben az ipari szektorban. Ezen kívül az eredet megjelölés, honnan származik a termék, természetesen a helyi termelőket szeretnénk támogatni. Szeretnénk, ha minőségi termék legyen, de azért ne utazom már több ezer kilométert Európában, különösen most. Ezen kívül meg kell említenünk a halfajokat, mint ahogy a tonhalt említettük. Aztán az édesítőszerek egyértelművé kell tennünk. Az, hogy valaki vegetáriánus. Nem szabad ezt a szót olyanokra használnunk, akik állati eredetű termékeket fogyasztanak. Ezen kívül az előadó azt mondja, hogy nem vontak be szakértőket a bizottság munkájába. Majd ezt meg kell vizsgálnunk, de hát azért szeretném azt hangsúlyozni, hogy számunkra hogy ahogy Karl Schlüter is javasolta a zöldek részéről, hogyha nem kapunk egy kiegyensúlyozott javaslatot, akkor nem szabad ilyen egyszerű megoldásokat alkalmazunk. Vannak olyan emberek, például bevándorlók, akik nem tudják a legegyszerűbb jeleket sem értelmezni. Vannak országok, ahol a bevándorlók eszik a kutya eledet pont azért, mert nem tudják elolvasni, mi van rajta. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Én jónak tartom a jelentést. Gratulálok. De aztán azért kértem szót, mert hallgattam a visel. Egy dolgot azért jelenz, mindenki vésen az agyába. A címke nem garancia semmire. Úgyhogy különbséget kell tennünk a fontos információ között, ami kötelező kell, hogy legyen, és a kiegészítő önkéntes információk között. Hát ezt versenyelőnyként is lehet értelmezni, hogyha egy terméket azért nem veszek meg, mert nincs rajta az eredet megjelölés, akkor nyilván helyette egy másik terméket veszek meg. Tápérték, szénhidrátok, fehérjék, a klasszikus táblázat, a kalória, a kilózsult elfelejthetjük már, nem vált be soha, úgyhogy E- erről lemondhatunk. Számomra is ez a fontos. Alkoholos italok. Kedves kollégák, vannak külön irányelveink, például a borra van egy külön címkézési rendszerünk. Nem arról van szó, hogy ne lenne rajtuk címke, ne végezzünk dupla munkát. Hogyha a bizottság amúgy is azt mondja, hogy öt év múlva felülvizsgálja ezt, akkor nyilván van egy oka annak, hogy ne állandóan nehezítsük a saját munkánkat. Renát Zomernek köszönöm azt, hogy a imitát drin ist, da muss auch imitát draufstehen. Hogy az élelmiszer utánzatoknak a kérdését is felvetette. Az eredet megjelölés megint csak nagyon jó önkéntes megjelölés lehet, de megint csak ez csak a kiindulási termékre vonatkozhat. Ha van egy kész termék, egy kész étel, akkor ott hogy akarjuk megjelölni az eredetet? Úgyhogy versenyszempontból jó lenne a szektor számára is, hogyha ezt a címkézést versenyképesség fokozására használhatná. Hát remélem jó lesz a végeredmény. Köszönöm. Elnök Sergio Belátó. Nem akar? Jó. Ezt de Lange. Köszönöm szépen, elnök úr. Három dolgot szeretnék megemlíteni, sokat már elmondtak. A jelzőlámpa rendszer. A szocialisták úgy tesznek, mintha ez lenne a csodaszer, amivel majd vissza tudjuk verni a lopisták támadását. De hát, ha ennyire szeretjük ezt a rendszert, mi történik? Azt akarom, hogy a gyermekeim ne hízzanak el, ne igyanak túl sok alkoholt, ne igyanak például Coca-Colát, akkor az számukra azt az üzenetet küldené, hogy igyatok diétás kólát, hiszen az zöld fényt kapott, és ne igyatok tejet, hiszen az piros pontot kapott. Például Hollandiában a gyerekek sok olyan terméket fogyasztanak, ami nem egészséges, nem való nekik, úgyhogy nem hiszek a jelzőlámpa rendszerben. Ezen kívül igen, a nem előre csomagolt és az előre csomagolt termékek között különbséget kell tennünk, de valami definícióra is szükség lenne. Nyaranta dolgoztam Hentesnél is, és Péknél is. Felvágta, felszeleteltem a kenyeret, és beraktam a zacskókba. Most akkor ez előre csomagolt, vagy nem előre csomagolt termék? Ki kell venni, vagy nem? É, szerintem nem, de hát mit mond a jogszabály? Aztán a kollégának, aki Berlint magasztalja, és a krumpli salátát. Én azt gondolom, hogy nagyon támogatnunk kell a címkézést, de a kötelező érvényön felül Hát, Hollandiában a konyhaművészet nem túl magas fokú, ez látszik a Michelin Guide-ban is, bár azt el hogy mondjam, hogy egyre nő a holland éttermek száma, tehát szerintem az, hogy az éttermeket rávegyük, az, hogy a tápértéket fel kell tüntetni, mit fognak mondani? Azt mondja majd a chef, hogyha minden egyes ételre ki kell dolgoznom, hogy hány kalória van benne, 0,000-ra, akkor egyszerűen nem tudok megbirkózni ezzel a feladattal. Az európai főzési hagyományok szenvedik majd ezt meg. Köszönöm. Hát jó, azért ne gondoljuk, hogy ezért csak a legegyszerűbbeket fogják megenni az állampolgárok. Uh, Köszönöm szépen. Amit én eh, szerettem volna elmondani, már részletesen elhangzott, úgyhogy nem ismétlem ezt meg néhány érvet. Én megértem azt, hogy mire törekszünk a fogyasztók javára, hogy egyszerűsíteni akarjuk eh, az információt, de odáig nem mehetünk el, hogy a tájékoztatás már nem helytálló. Mi az, hogy rossz vagy veszélyes eh, élelmiszer? Nem teremthetünk egy olyan rendszert, ami azt a benyomást keltené, hogy bizonyos élelmiszerek kifejezetten károsak vagy veszélyesek. Változatos étrendre van szükségünk, nem szabad túl sokat tennünk és sportolnunk kell. Ez így igaz. De ezt a problémát szerintem ezzel az irányelvel nem tudjuk megoldani. A fogyasztókat, fogyasztóknak is felelősen kell viselkedniük. A probléma abból fakad, hogyha úgy kezeljük őket, mint hogyha hülyék lennének. Az egyik legveszélyesebb dolog ezzel az irányelvel az, hogyha azt a hamis érzetet keltenénk az emberekben, hogy most már biztonságban vannak. A jövőben is kritikusan el kell olvasni a fogyasztónak, hogy mit ír a címkézés, annak érdekében, hogy tudatos és felelős, egészséges fogyasztóként járjon el. Fontos, hogy arra ösztönözzük, hogy változatos étrendje legyen, ne egye túl magát, és sportoljon. Számos dolgot nem tudunk pusztán rendeletekkel vagy irányelvekkel megoldani. Sok mindent megtudunk, de az alapvető mondandót nem. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon élénk és sok ellenmondást hordozó vitának voltunk a fültanúi, most még a bizottságnak Megadom a szót, mielőtt a jelentéstevő kapja meg zárásul, úgyhogy kérem ennek az területnek az illetékese. Köszönöm, elnök úr! Talán nem meglepő, ha azt mondom, hogy ez egy nagyon nehéz pillanat ahhoz, hogy végleges álláspontot alakítsunk ki. Parózó úr ugyanis csak most alkotta meg a kollégiumot, januárban kerülnek sorra a meghallgatások a parlamentben, úgyhogy én most nem tudok minden felvetett kérdésre kimerítően reagálni. Minden esetre engedjenek meg néhány szót. A bizottság nem osztja Szomer asszony véleményét a bizottság munkájával kapcsolatosan. Ezen kívül nem támogatjuk minden javaslatát sem. Sokan sok érdekeset elmondtak a vita kapcsán, például az eredet jelölésre vonatkozóan Vilmot, Slüte, Radberend, Lepage és más képviselők is elmondták, hogy a bizottság javaslata nem kellően ambiciózus természetesen a szövegben nem vehetünk fel mindent, ami már létezik, mert ez egy eléggé összetett, nehéz téma. Nyitottak vagyunk persze minden pontosításra, útmutatóra, amivel önök tudnak szolgálni számunkra ebben a kényes kérdésben. Ami az összetevők feltüntetését illeti a csomagoláson. Ezt egyre vagy hat összetevőre szorítsuk-e, ez is egy eléggé nehéz kérdés. Fontos, ha mind a hat fontos összetevő megjelenne a csomagolás előlapján, de hát ezt még majd meg kell vitatnunk. Liotár asszonynak köszönöm a támogatását. Rátérve a betűméretre. Ez már többször elhangzott. Prostet asszony a joghurtokat említette, amelyeknek a csomagolása nagyon kicsi. Itt meglehetősen nehéz derogációkat alkalmazni, vagy például vegyük csak a repülőgépeken felszolgált kis vaj adagokat. 3 mm-es betűnagyság mellett nem tudunk mindent feltüntetni egy ilyen csomagoláson. Vaszkréber és Klász asszonyok utaltak a termék utánzatokra. Ez a kérdés minket is meglehetősen foglalkoztat. Úgy gondoljuk, hogy szükség van a jogszabályra, például növényi zsírral készülő sajt termékek vagy sajt utánzatok esetében. Egyéb pontokat is felvetettek, és meg kell mondanom, hogy a GDA nem kellene a közlekedési lámparendszerrel szemben kijátszani. Itt két különböző koncepcióról van szó. Szerintünk a GDA-nak kötelezőnek kell lennie, ha nem is az előlapon, hanem a termék hátoldalán, de ezt kötelező jelleggel elő kell írni ahhoz, hogy a fogyasztó fel tudja mérni, hogy a termék, amit megvásárol, a napi energia beviteléhez képest hogyan viszonyul. Ezzel szemben a közlekedési lámparendszer egy nemzeti önkéntesen alkalmazott nemzeti rendszer, a bizottság nem kívánja ezt rá erőltetni senkire. Megértem természetesen az ezzel kapcsolatosan elhangzott megjegyzéseket. Itt egyes képviselők a rost anyagokról is beszéltek. Ez nagyon fontos. Mindenki tudja, hogy a rost anyag mennyire fontos alkotó eleme az egészséges étrende, étrendnek az emésztés szempontjából. Lezárásképpen Rothberend asszony szavaira és Lapás asszony szavaira reagálnék, ami a javaslat előnyeit illeti. Összefoglalásképpen mi egy egyszerű, olvasható és méltányos összehasonlítható címkézésre törekszünk. Meg lehet ugyan, hogy bizonyos betegségek leküzdése fontos szempont, ugyanakkor viszont választási lehetőséget is kell biztosítanunk a fogyasztók számára. A mi általunk javasolt címkézés természetesen nem tudja megoldani a gyermekek elhízottságát. Ahelyett, hogy a tévé előtt ülnek egy zacskó mogyoróval, inkább futkorásszanak, vagy sportoljanak. De arra is tekintettel kell lennünk, hogy allergiaien betegségektől, vagy allergiás betegségektől szenvednek-e, ezekre vonatkozóan is tájékoztatást kell adni a csomagoláson, vagy hogy valaki ülőfoglalkozást űz, ez is befolyásolja a választását. Ez pedig mind a felvilágosításról szól. Én most nem akarom megvédeni a bizottsági munkatársakat, akiket komoly támadások értek ma. Két hölgy évek óta dolgozik reggeltől estig ezen a dosszién, és mások is aktívan közreműködtek. Úgyhogy én szeretném őket mindenféleképpen megvédeni, hiszen nagyon szakértő módon kezelték ezt a projektet. Rengeteg szakértői tanulmány született, intenzív konzultációk folytak az ágazattal, a kereskedőkkel, fogyasztói szervezetekkel, Természetesen mindenki más és más álláspontot képvisel, de minden érdekelt felet, érintett felet megkerestünk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a mai támadások egy kicsikét túlzottak voltak. Elnök, köszönöm, Pulé úr. Figyelmesen meghallgattuk, és majd januárban, amikor majd az új biztos jelölt a meghallgatáson jelen lesz, akkor ezzel kapcsolatos kérdéseinket fel tudjuk neki is tenni. És akkor most Zomber azt, hogy megkérdezem, hogy kíván-e reagálni. Én nem veszem vissza a támadásról, nem személyeskedni akartam. Minden esetre a bizottság olyan human kapacitásokkal rendelkezik, amit jobban ki kellett volna aknáznia egy reálisabb jogszabálytervezet összeállításához. Külső szakértők bevonása nem volt feltétlenül szükséges. Én most nem azt mondom, hogy a bizottság minden ható, de pontosan a táplálkozás, az élelmiszer területen szerintem az, ahol a szakértőkre is támaszkodni lehet. Én természetesen mindenkivel hajlandó vagyok eszmecseréket folytatni, aki itt hozzászólt. Először is néhány pontra reagálnék, ami az eredetet hústermékek esetében, vagy az élelmiszerek alkotó elemeinek eredetével kapcsolatosan. Kedves barátaim! Gyakorlatilag ez technikailag kivitelezhetetlen. Ha egy üveg kecsapot veszünk, akkor az abban levő paradicsom a legkülönbözőbb helyekről származhat, és az is elképzelhető, hogy a különböző alkotelemek is különböző helyekről származnak. Ez minden élelmiszerrel így van. Hogyha a világpiacon szerez be egy gyártó termékeket, akkor ott a hozzáférhetőség, a rendelkezésre állás, illetve az ár befolyásolja a döntést. Hogyan lehet, hogy a, előírni a vállalatok számára, hogy a leg, lehető legkülönfélébb típusú címkéket alkalmazza? Rátérve a hústermékekre, a szarvasmarha esetében van eredetjelölési előírás a BSC-vel kapcsolatosan. Miért vontuk vissza a korábbi előírásokat? Mert én a hústermékek esetében, ha ilyen előírásokat alkalmaznánk, akkor gyakorlatilag a fogyasztók számára hozzáférhetetlenek lennének ezek a termékek, mert például az állati jóléti előírások miatt a szállítás vonatkozó információkat is fel kell tüntetni. A GDA. Én nem támogatom ennek kötelezővé tételét. Ezt minden esetre nyitva hagynám akár ez, akár a, a skandináv országokban alkalmazott módszerről legyen szó, ezeket önkéntesnek kellene hagynunk. Tehát ezeket a rendszereket én egész Európára vonatkozóan nem írnám elő kötelező jelleggel. Ezt bízunk arra, hogy egy adott régióban vagy egy adott országban mi az, amit a fogyasztók könnyebben megértenek. Lehet ez a közlekedési lámpa rendszer is. Ami pedig az egészségtelen élelmiszereket illeti. Ilyenek nincsenek a piacon a GDA-val kapcsolatosan. Vegyünk egy konkrét korcsoportot, 40 éves nőket, ha a gyermekek esetében a 2000, napi 2000 kalóriás táplálkozást írnánk elő, akkor óhatatlanul elhízottak lennének a gyermekek. Nyilvánvalóan a napi tápanyagbevitel nagyban függ a kortól és a nemtől. Én ezt alapvetően az ágazatokra bíznám. Nem tágalam, tagállami kompetenciánként fognám ezt fel. Az élelmiszer ágazat van abban a helyzetben, hogy a fogyasztói magatartásra, a fogyasztói reagálásokra minél előbb, viszonylag rövid időn belül reagáljon. Tehát ez a tájékoztatás, ez egy versenyelőnyt is jelenthet, ha például a fogyasztók mindenféleképpen Hollandiában elvárják a színkódos jelölés akkor a gyártók nyilván azt fogják alkalmazni. Én ezt nem akarom kötelezővé tenni, sem a GDA rendszert, sem a színskálás rendszert. Hiszen ez mindössze csak a kényelmi termékek esetében került kifejlesztésre. Ezeknek nincs tudományos megalapozottságuk, és egyébként a különböző színkodok skálája igen széles. A zsírtartalomra, ha gondolunk, rendkívül tág határok között mozoghat, és ezt három színnel jelöljük. Tehát én alapvetően csak azt szeretném mondani, hogy minden élelmiszert három színnel nem lehet besorolni, vagy kategorizálni és jelölni. Itt szerintem a napi adag sokkal fontosabb. Úgyhogy inkább az egy, egyéni értékelést tartanám kötelező érvényűnek. Tudatában kell lenni azzal, hogy ez a rendelet tervezet a fogyasztók érdekét szolgálja. Ezzel a fogyasztókat akarjuk segíteni a vásárlási döntésekben. De nem csak a fogyasztók számára, hanem az élelmiszer ipari vállalatok számára is szánjuk, akik számára jogszabályi egyszerűséget, biztonságot teremt ez a rendelet. Tehát mindkét oldalt szolgálnunk kell, és szempontjaikat figyelembe venni. Természetesen ebben csak az átlagfogyasztót tudjuk figyelembe venni, aki átlagosan egészséges. Ezt nem tudjuk kihegyezni, vagy külön fogyasztói csoportokra specializálni, úgyhogy én ezért javasoltam mindezt. Kérem, hogy olvassák el az összefoglalómat, mindezen az érvek szerepelnek abban is, és miután előre haladott az idő, engedje azért meg, elnök úr, hogy miután látom a tanács képviselői is körünkben van, szeretném, hogyha pár szóban meghallgathatnánk a tanács álláspontját is. Igen, akkor ezt megtehetjük. Akkor folytassuk a tanácsal, a munkacsoport milyen munkát végzett. Efferson asszony, ha jól látom. Tack, herr talman. Eh, Elnök úr, köszönöm szépen. Örülök annak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy elmondjam, milyen munkát végez a tanács. Csak a legfontosabb dolgokról adnék egy áttekintést. Ez is az olvashatóság kérdése. Úgy tűnik, hogy egy általános egyetértés mutatkozik abban, hogy valamiféle mérhetőség legyen. Úgy látom, hogy mindenki itt azt, mindenki látott már olyan feliratot, ami olvashatatlan, de, de még senkit se ítélt el a bíróság azért, mert ilyet fölmert tenni egy termékre. Tehát azt gondolom, hogy kell valamiféle iránymutatást adni, hogy mondjuk az 1,2 mm-es betűnagyság, mint határértéket kéne meghat, és ez a a, a kis betűk méretére kell, hogy vonatkozzon, mondjuk a kis x nem lehet kisebb, mint 1,2 mm. Aztán tudjuk azt is, hogy kell út, útmutatást adni, hogy hogyan lehet a, az olvashatóságot javítani, például az erősebb kontraszttal a háttér és a szöveg között. Amikor a tápérték profilokról beszélünk, akkor ugyan tudjuk, hogy ez többletmunkával jár, de ezt a tanács támogatni tudja ezek kialakítását. Úgy tűnik, hogy a, tamá, a tanács azt a megközelítést támogatja, hogy egy helyen döntessük fel az információkat. És ahogy itt már többen és mondták, ezt 100 g-ra vagy 100 ml-re lebontva kell megtenni. Megvitattuk az önkéntes jelzések kérdését, és az a vélemény mutatkozik, hogy a táblázaton kívül bizonyos összetevőkre fel lehet hívni a csomagolás elején a fogyasztó figyelmét. Én azt gondolom, hogy nem csak a pozitív dolgokat kell fölhívni, hanem például az energiaértékre, hanem lehetne ilyen standard kombináció, hogy energiaérték, és hogy ebből mennyi a, a zsírsav, transzsírsav, cukorsó, stb. Ami az egyen eltérő rend, nemzeti rendszereket illeti, azt láttuk a tanácsban, hogy ha az ember egyszerűen kihagy egy fejezetet a bizottság javaslatából, akkor az egész szétesik. Nekünk úgy tűnik, hogy senki nem akar egy az innovatív programokat teljesen eltörölni, ami az egyes tagállamokban elindulhat. És nem akarunk eh, valamiféle élelmiszeripari vadnyugatot eh, elérni azzal, hogy nincsen semmiféle szabályozás. úgyhogy nagyjából ennyi tudnék áttekintésként mondani. Nos, hát azt hiszem, hogy még sok dolguk lesz a tanácsban, minden esetre köszönjük az elhangzottakat. Most már két éve itt van előttünk, gyakorlatilag 2006. január eleje óta, tehát én úgy gondolom, hogy a módosítások, módosításokat kérhetjük, igen, december 9-e 12 óráig, ami azt jelenti, hogy akkor 2010 májusáig ezt le is tudjuk klasszul vezényelni a parlamentben. Nos, akkor nézzük a módosító indítványokat. Köszönöm szépen Zomer asszonynak. Nos, hát akkor ugye ezt akkor ugye itt most a 18 órát javasolják a 12 helyet a módosító indítványoknak, rendben. Nos, Hát akkor menjünk tovább a napirendi pontunkkal, és egy legalább ugyanekkor a falat áll még előttünk, nevezetesen veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása. Ja, most mondják nekem, hogy fordítottunk a sorrenden. Először a földgázellátás biztonságát fogjuk tárgyalni, úgyhogy akkor meg is adom a védelmény előadójának a szót aki az élelmiszeripari kérdéssel kapcsolatban szeretne még további vitát folytatni, tisztelettel kérem, hogy ezt ne itt bent, hanem az ajtó előtt tegye meg. Elnök úr, köszönöm szépen, és hadd köszönjem meg Evans asszonynak, hogy előbbre vette ezt a napi rendi pontot. Dear friends, all those who have these fascinating talks, uh, please. Uh... Kedves barátaim, jöjjenek nyugodtan előbbre, hiszen van még jócskán hely itt elől is. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a vitát és az eszmecserét a termen kívül folytassa tovább. Hi. thanks, Bis So, Ne? So, aber Asa. Asa. Hey. The council listens to the next uh, issue as well, please. Úgy látom, a tanács megkívánja hallgatni a következő napi rendi pontunkat is. Please, we want to listen to the colleague. Okay. Kedves svéd csapat, nagyon makacsok, kérem figyeljenek. Szonik úr! Köszönöm szépen, elnök úr, hadd köszönje meg Evans asszonynak azt, hogy ezt a napi rendi pontot előbre vette, és így most tudok eh, beszélni. A bizottság javaslatával kapcsolatban következő véleményt tudom elmondani. Az a szabályzás, ami garantálná a földgázellátás biztonságát, a 2004 per 67 hetes irányelv hatája jogkívül helyezéséről szól. Na most ez az irányelv nem elegendő, hiszen a harmadik országok felé irányuló tranzit is nagy veszélyeket hordoz magában. Fogyasztásunk negyede a gáz 60%-a exportból származik. A foszilis tüzelőanyagok közül a gáz jár a legkevesebb széndiokszid kibocsátással, és éppen ezért alapvető szerepet játszik abban, hogy Európa alacsony széndiokszid kibocsátású rendszerekre tudjon áttérni. Éppen ezért ez a vélemény részét képezi az EU 2020-as stratégiájának, ami az energia takarékosságra vonatkozik. Stabilizálni kell a gáziránti növekvő keresletet. Ugyanakkor a környezetvédelmét is figyelembe kell venni, és szem előtt kell tartani. Olyan energia felhasználást kell biztosítani, ami fenntartható. Először is figyelembe kell venni azt a hatást, amit ez a környezetre gyakorol. Másodszor a gázra való áttérés növelné a széndiokszid kibocsátást, főleg akkor, hogyha a szén és az olaj helyett is ezt használjuk. Az energiatakarékosságnak és energiahatékonyságnak a növelésének óriási jelentősége van ebben a kérdésben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a racionális felhasználás felé tereljük a kérdést különös figyelmet kell fordítani a helyi energiaforrások felhasználását, és ez azt jelenteni, hogy megújuló energiaforrásokból származó energiát is eh, kellene használni. Az új energia struktúra kibontakozására csak megfelelő környezetvédelmi hatástanulmány elkészülte után kerülhet sor, és ez a természetvédelmi és az természeti élőhelyekről szóló irányelv, védelméről szóló irányelvet is ért, érinti. Csak így lehetünk a lehető leghatékonyabbak abban, hogy pozitív hatást gyakoroljunk a környezetünkre de nem csak az energia hatékonyságról van szó. A, munkánk során rádöbbentünk, hogy ez a szabályozás új ö, fejezetet nyit a 27 tagállam közös életében. A mai nap nem csak akármilyen, hanem de 2009. december 1 -e az a nap, amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lép, és a 194-es cikk lefekteti a szolidaritás, az energia területén a szolidaritási kötelezettségét. Tehát most már egy egészen más Európai Unióban ülünk, mint amelyikben a bizottság még eredetileg ezt a javaslatot megfogalmazta. És ha előre tekintünk, nem pedig hátra, és ez lenne az én ö, megközelítésem, akkor látnunk kell, hogy a Lisszaboni, Lisszaboni szerződés megteremti a, az energiaipar, energiaügyi szolidaritás alapjait. Együtt kell működnünk, és a bizottságnak több csitványjal kell rendelkeznie ahhoz, hogy az energiaellátás biztonságát e, tudja garantálni. A hár, harmadik országokkal folytatott tárgyalások során több jogosítványjal kell rendelkezniük. Vannak olyan országok, a 21. században az Európai Uniónak szilárdan kell állni a lábán, és egységes fellépést kell tanúsítani a harmadik országok felé. Éppen ezért ezen tárgyalások során a bizottságnak több jogosítványt kell kapnia. Fel kell állítani egy vészhelyzetre való forgatókönyvet, cselekvési tervet, vészhelyzetek megelőzésére és ezek e, kezelésére, hogy hogyan reagáljunk akkor, hogyha vészhelyzet alakul ki valamelyik tagállamban. A bizottság javaslata bizonyos helyzetekre irányoz bizony elő lépéseket, közösségi szinten tett lépéseket, attól függően, hogy az az adott helyzet mennyire vészes, milyen fokú vészhelyzetet teremt egy adott országban. Milyen fokon teszi tönkre, vagy akadályozza meg egy adott tagállamban a gázellátás, gázellátást. Van olyan tagállam, akinek még az előző gázválság óta is vannak gondjai. Éppen ezért az Európai Unióban ebből is látszik, hogy a liberalizálás még nem teljes körű. Éppen ezért sokkal több intézkedésre van szükség annak érdekében, hogy a gázellátás biztosítságát garantálni tudjuk. Meg kell hagyni annak a lehetőségét, hogy a gáz áramlás irányát megfordítsuk. Nagyon sokszor nem ez a lényeg, olyan országokkal szemben, akik beszállítói ennek a gáznak. És itt az a kérdés, hogy van-e az adott tagországokban olyan hatóság vagy olyan koordináló szerv, aki ezt megtehesse. Arra kérek mindenkit, hogy három okból kifolyólag támogassa ezt a véleményt. Először is jobb koordinációt szeretnék elérni a fellépés területén, másodszorban közösségi hozzáállást kell kialakítani a bizottságnak az ellátás területén minden tagállam felé. Másrésztről a környezetvédelmi szempontokat össze kell egyeztetnünk az energiaellátás biztonságával. Gondoljunk csak itt a fenntarthatóság elvére. És végezetül hadd kérjek mindenkit arra, hogy támogassa ezt a véleményt. Vielen Dank, Herr Sonik, für diesen Entwurf. Da sind die Umweltaspekte. Köszönöm szépen Sonik úrnak, hogy ezeket az aspektusokat felvetette. Két eh, eh, képviselőtársunk kérte a szót, úgy látom. Köszönöm szépen, elnök úr. Mm, értékelem a az, az, az, ezt a véleményt. Nem nagyon követtem ezt az ügyet, de a széndiokszid megkötés és tárolás úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos szerepet játszik a széndiokszid kibocsátás csökkentésében. Úgy gondolom, hogy hogyha a jelenlegi rendszert nézzük, akkor az bizony nem, ön, nem ösztönöz hogyha ezek a tonnánként járát nézzük, akkor ez nem ösztönöz arra, hogy másfajta energiaforrásokat keressünk. Rövid távon ez jelentősen befolyásolja a szereplők hozzáállását. Aztán, amit még meg kell fontolni, az, hogy milyen összegeket fektetünk be a gázellátási rendszerekbe. Egyetértek az előadóval azzal, hogy a gáz ad szemben a többi foszilis tüzelőanyaggal kevesebb széndiokszid kibocsátással jár. De ha 40 év alatt 80%-ot akarunk csökkenteni az európai széndiokszid kibocsátásán, és hogyha építünk ezek ilyen gáz megkötő és tározó tározókat, akkor gyakorlatilag arról beszélünk, hogy ezt fogjuk föld alatt tárolni. Az az alapelv, hogy a gázzal működő erőműveknek fel kell készülni erre a rendszerre. Ez azt jelenti, hogy az erőművek mellett megfelelő méretű területeket kell erre biztosítani, hogy itt megvalósulhassanak ezek a tározók. Na most a széntüzelésű erőművek esetében adott, hogy miért tiltakoztak ezzel ellen, de a leendő széndiokszid tározó helyek kialakítására, ezek szállítására is gondolnunk kell, hogy hogyan fog azonnan e, vagy oda megérkezni. E, úgyhogy kérdések merültek fel bennem ezzel kapcsolatban, de köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Köszönöm szépen. Gabandi úré a szó. E, kollégám szavaihoz szeretnék csatlakozni. A múlt télen megtapasztaltuk, hogy mennyire sürgető ez a kérdés, ez teljesen világos. És legyünk őszinték, az egyetlen megoldás az az, hogy kevesebb gázt használunk. És erre kellene kiegyezni a dolgot. Alapvetően egyetértek Szonik úr véleményével. Szeretném aláhúzni a megújuló energiaforrások szerepének jelentőségét, és erősen támogatom a Lisszaboni szerződésben megfogalmazott szolidaritási passzust. Ebben a szem, ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a tározó létesítményekhez határon átnyúlóan is hozzá lehessen férni. És ebben a tekintetben itt nemzetek feletti kompetenciáról beszélünk. Azzal sem vitatkoznék, amit, Mr., amit Szonik úr a, az időzítésről, a menetrendről mond. Nos, hadd mondja, hadd nézzem, a 2014-es négyre teszi ő azt a határidőt, ameddig két, ameddig az illetékes hatóságnak, ez fel kell állni annak az illető, illetékes hatóságnak, aki ennek a, a gázellátásnak a biztonságát biztosítja, és adott helyzetben a megfelelő lépéseket megteszi. Én azt gondolom, hogy ha ezt 2016-ig elhúzzuk, akkor az már túlságosan hosszú. Köszönöm szépen, Áder János úr, a szó. Szót elnök úr, Két kérdést szeretnék feltenni, és lehet, hogy rossz helyen kopogtatok, és nem Sonic úrnak kellene ezt a kérdést feltennem, de az előttünk lévő anyagból ezekre a kérdésekre én nem kapok választ. Sonic úr említette, hogy támogatja és egyetért azzal, hogy a vezetékrendszert alkalmassá tegyék, itt vita vagy két vagy négy éven belül arra, hogy mind a két irányba alkalmas legyen gázszállítására. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez valóban indokolt, de azt mondják ehhez ért emberek, hogy ez nem kevés pénzbe kerül. Egészen pontosan nagyon sok pénzbe kerül ezt a kétirányú áramlási rendszert kialakítani. Kérdés az, hogy valaki, bárki kiszámolta-e ennek a költségeit. A másik az szintén a pénz körül forog, Ugye itt van egy javaslat, hogy egy olyan kapacitás, egy olyan tároló kapacitás rendszert kell kiépíteni, ami egy 60 napos ellátást biztosít a legszélsőségesebb időjárási viszonyokat feltételezve. Kérdés az, hogy mennyibe kerül, kiszámolta -e valaki, hogy egy ilyen tározó kapacitásnak, egy ilyen mértékű tározó kapacitásnak a kiépítése, az mennyibe kerül, és ki fogja ennek a költségeit viselni. Az anyagban én nem kapok erre választ, de ha valaki tudna erre válaszolni, azt nagyon megköszönném. Köszönöm szépen. Schön, Justus Paleckis. Paleckis úr. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy Véleményem szerint a bizottság egy jól átgondolt dokumentumot nyújtott be nekünk, ami a véleményt illeti, amit Sonic úr nyújtott be. Nagyon jó munka. És nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy még jobb legyen ez a dokumentum, de hagyj említsek azért néhány dolgot. Véleményem szerint nagyon fontos lenne, hogy a regionális együttműködést fejlesszük. Sok esetben, különösen a kisországok esetében csak a regionális készenléti tervek fogják megoldani a vészhelyzeteket. Például a balti államokban. Ebben a bizottság nagyobb szerepet vállalhatnak, különösen a koordinációban. Ez különösen igaz nem csak a Baltikumra, hanem az összes új tagállamra nézve. Ezen kívül az interkonnektivitást is növelni kell, ez a nemzeti hatóságoknak a felelőssége, és a cégeké, de itt is a bizottság nagyobb segítséget nyújthatna, különösen a közösségi alapokon keresztül. Ezen kívül az infrastruktúra fejlesztő projektekben hogyha az alternatív üzemanyag tartalékokra kell kapcsolni, akkor a bizottság abban segíthetne, hogy a legkörnyezetbarátabb megoldást válasszuk. Ami a védett fogyasztókat illeti, legyen ez a lista még nyitott, így döntött a bizottság. Ezzel egyetértek, de a háztartások esetében szerintem ne csak az iskolákat említsük meg, kis és középvállalkozásokat, de olyan dolgokat is, mint például az óvodák, a, mm, az öregek, idősek otthona, és így tovább. Köszönöm. Köszönöm. Szonik úr, szeretne választ adni? Igen? Nem. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni ezt a véleményt, és szeretnék köszönetet mondani Sonik úrnak, hiszen hatalmas erőfeszítéseket tett. Számomra vannak nagyon fontos részei a dokumentumnak. Például az, ott, ahol a környezetvédelmi aspektusokról beszélünk, a hatástanulmányról, amely mindenképpen szükséges a nagy beruházások esetében. Két ilyen projekt esetében tudok kettő olyanról, ahol nem született hatástanulmány. Ezen kívül ne felejtsük el, hogy az unión belül garantálnunk kell a gázellátást, és segítenünk kell egymást. Ugyanakkor azonban Minnyáján, ugyanattól a beszállítótól függünk, Oroszországtól, és az a hír, amit mostanában kaptunk Hágából, egyértelművé teszi, hogy Oroszország nem követi az energiakarta kitételeit, és 100 milliárd dollárnyi büntetést kell fizetnie azért, mert megsértette az energiakarta kitételeit. A kérdés tehát az lesz, hogy Oroszország képes megújítani a saját infrastruktúráját a csőre, csővezetékek esetében. Köszönöm. Szonik úr, mondja az állnak. Tessék. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani minden egyes kollégának az összes kommentárért. Szeretnék mindegyikre válaszolni Áder úrnak a kérdése az infrastruktúrás költségeket illetően, hogy költségelemzést végeztünk-e. Ez egy olyan válasz, amire a bizottság válaszolhatna. Amennyire én tudom, ők végeztek költségelemzést. Az úgynevezett visszafordítható áramlás költségei, ennek a folyamatnak a költsége nem túl magas, amennyire én tudom, és közösségi alapokat is szeretnének bevonni ezekbe a beruházásokba. Ami az évet illeti, hogy miért 2016 lesz a határideje, ahhoz képest, hogy a bizottság 2014-et javasolt hát mi realista megközelítést szeretünk volna. A litván kolléga mondta, hogy környezetvédelmi hatástanulmányokra is lesz szükség. Ezek gyakran nagyon sok időt igényelnek, és nagyon sokat tennivalónk. Ez volt az az oka, ami miatt én a 2016-ot javasoltam. A North Stream esetében készült hatástanulmány, most nem szeretnék a minőségéről szót ejteni, de öt év kellett hozzá, hogy elkészüljön a tanulmány, és ennyi időbe telt, amíg egyetem megszületett bármi. Davis úr, a tiszta technológiát illetően igen, jó lenne, hogyha a Szenet környezetvédelmi barát módon, tiszta módon tudnak felhasználni. Lengyelországban az energia 90%-a a széntől függ. Talán érdemes megemlíteni. hogy a carbon capture rendszert a biztonsági rendszerekkel össze lehetne hangolni. Aztán a széndiokszid tárolását illetően a tárolási lehetőségeket illetően azt hiszem, hogy a tagállamok fogják kiértékelni, hogy szükséges-e intézkedéseket tenniük. Annak érdekében, hogy az energiaellátás biztonságát fokozzák. Tehát még egyszer, ez a tagállamok hatáskörébe fog tartozni a bizottság kötelezettségeket nem ró majd a tagállamokra. Minden egyes tagállamnak önállóan kell kifejlesztenie egy készenléti krízistervet, hogyha az ellátás nem megfelelő. Palecki szúr. Igaza van. Igen, készenléti tervekre és vészhelyzeti tervekre szükségünk van, hogyha nem érkezik az ellátás megfelelően. Hát ezt még majd tisztáznunk kell a következő hetekben, hogy ez pontosan mit jelent. Én már beterjesztettem a saját véleményemet. És természetesen abba is bele kell gondolnunk, hogy az állampolgárok mit szeretnének a KKV-k és a háztartások, vagy éppenséggel azok az intézmények, amelyek közszolgáltatásokat nyújtanak, például az óvodák, bölcsödék, vagy idősek otthona. Nyilván ezeket is érinti, sőt, őket érinti elsősorban a válság. Köszönöm. Köszönöm, Sonic úr ezt a jelentést. Ez egy nagyon fontos téma. Energiaellátás nélkül nem is folyhatna így az életünk. A környezetre gyakorolt hatásról szó esett, a költségekről is természetesen, ezekkel is foglalkoznunk kell. Úgyhogy december 9-e, 12 óra a módosító indítványok határideje a Sonic jelentésre. Akkor ma délután az utolsó napi rendi pont. Florenc úr, nem? Tévedek? Hagy nézek bele a napi rendbe, ez könnyebbé teszi a munkámat. Tehát Jill Evans jelentése következik. egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása, átdolgozás. <laughs> Evans asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Már eszmecserét folytattunk múlt hónapban a jelentés nélkül, és az árnyékelők is találkoztak múlt héten nagyon remélem, hogy mindenkinek volt alkalom, hogy elolvassa ezt a jelentést. Először is ne feledkezzünk meg arról, hogy mekkora ez a probléma. Az EU-ban évente 9 millió tonnányi berendezést, elektromos, elektronikus berendezést adnak el, ennek legnagyobb része információs technológiai eszköz. És egyre nő a volumene ennek. Úgy becslik, hogy 2020-ra több mint 12 millió tonna lesz évente. Tehát alapvető fontosságú zöldesítése ennek a szektornak, hiszen veszélyes anyagokat bocsáthatnak ki, emberártalmas anyagokat, hogyha a hulladékokat nem megfelelően kezelik. Ez különösen a fejlődő országokra érvényes. A szerződés 1742-es szikke szerint a veszélyes hulladékot helyben kell kezelni. Ezen kívül az erre vonatkozó direktíva is azt mondja ki, hogy a veszélyes anyagokat csökkenteni kell mind a termékekben, mint a hulladékban. 2003-ban fogadtak el a jelenlegi irányelvet, és 2000-ben született az ajánlás. 13 nehéz fémet és bromtartalmú égésgátlót kellene, hogy kiiktassanak. Körülbelül 100 tonnányi ilyen veszélyes anyag keletkezik évente, és a környezetet károsítja. Nem csak európai standardoknak kell itt megfelelni, hanem globális normáknak is. Ennek ellenére mindig új termékeket fejlesztenek ki, és sok cég a jogszabályokon túlmutató korlátozásokat vezet be. Tehát most lehetőségünk nyílik arra, hogy tovább lépjünk. Nekem úgy tűnik, hogy egyetértenek a frakciók, hogy kibővítsük a hatáskörét ennek a direktívának, mi szerint minden elektronikus és elektromos szerkezetet vegyünk bele ez biztonságot teremtene. De nem feltétlenül van erre szükség, hogy mindenképpen a bizottság javaslatát kövessük. Bizonyos fenntartásaim vannak, de azért nagyjából lehet tudom fogadni a bizottság javaslatát. Szerintem két fő eleme van ennek a javaslatnak. Először is van egy lobby, hogy mindent a ricsnek vessünk alá. De ez gyakorlatban nagyon elnyújtana a folyamatot, hiszen a rics még csak most kezdődik, és körülbelül egy évtized múlva lép teljes mértékben életbe. És csak éppen érinti a PVC kérdés, kérdését, és a halogénezették is gátlókat, különösen a dekabédéje kérdését. Pedig a polimerek kérdése nagyon fontos, pedig a polimerek derogációt élveznek a REACH-en belül. Úgyhogy a REACH nem lehet a mi javaslatunknak az alternatíva, soha nem is így terveztük. Úgyhogy szeretném hallani a bizottság véleményét. A mi javaslatunk kiegészíteni a reach et és az Európai Vegyi Ügynökség is egyetért ezzel. Tehát én szeretném megtartani ezt a direktívát, hiszen ez egy specifikus problémára vonatkozik, és nem csak a REACH egy része. A második kérdés az új korlátozások, itt részletekbe is belemennék. Véleményem szerint ez a legnagyobb ellentmondás. 2003-ban a hármas cikke a rossz direktívának azt mondja ki, hogy a veszélyes anyagokra, amelyet az EU-ban alkalmaznak, egy tanulmányt végezzenek a négyes cikk hatája alatt. A bizottság azt javasolja, hogy húzzuk ki ezt a cikket, és a komitológia alá vegyük az új korlátozásokat. Én nem értek egyet. Ez természetesen ez döntés lenne, és végleges, és akkor az együttöntési eljárásból kizárjuk magunkat, mert a ROSZ direktíva az kizárólag a veszélyes anyagokkal foglalkozik, és azt hiszem, hogy ezt meg kellene tartani magunknak, hogy mi dönthessünk ebben az ügyben. Koncentrálunk arra, hogy most mit tegyünk. Nem az a lényeg, hogy a jövőben mit tehetnénk. Tehát most lehetőségünk van arra, hogy ez átdolgozási záradékkal érve a rossz irányelvet átdolgozzuk. Tehát én azt javasoltam, hogy a PVC és a halogénezett égésgátlók esetében az átdolgozott direktíva legyen majd az irányadó. Nem tudom, hogy a magyarázó nyilatkozatot át tudták-e olvasni kizárólag arra koncentráltam, hogy a korlátozásokat miért terjeszteném ki. Először a halogénezett égésgátló környezetre való gyakorolt káros hatása. A rossz két csoportot tilt be ebből az égésgátlóból, de sok mindenre nem terjed ki. Megkértük a bizottságot, hogy tanulmányt végeztenek. Ez abszolút javasolta, hogy az Európai Unió területén a dioxint és furánokat képezhető égésgátlókat, bróm és klórvegyületek csoportját teljesen tiltsák ki. Ez mm, csak nagyon specializálódott hulladékfeldolgozókban semmisíthetők meg, de ezek nem léteznek az EU-ban, nem hogy a fejlődő országokban, úgyhogy ez egyetlen módja annak, hogy a probléma megpirkozunk, az a keletkezés helye. Tehát kövessük a tanulmány ajánlásait. Második kérdés az égésgátlókkal. a halogénezett gátlóka gátolják a műanyagok újrafeldolgozását. Tehát, ha kivonjuk őket, akkor a műanyagokat úgy lehet földolgozni, újrafeldolgozni, mint bármi más anyagot. Biztos vagyok benne, hogy a brómozott, halogénezett égésgátlók gyártói lobbiztak nem? A PBDE tanulmánya azt mutatja, hogy ez nem kockázatos teljes mértékben, de nem meggyőző a tanulmány ezügyben. És a tanulmány, amit a bizottság végzett, azt mondja, hogy a kockázatokat nem lehet kisebbnek minősíteni itt. A kockázatelemzés csak a közvetlen egészségügyi károkat vizsgálta, amikor hulladékként jelenik meg ez az égésgátló, azt az esetet nem, amikor a műanyagba beépül. Ezen kívül ö, feltételezi a tanulmány, hogy az művekbe semmisítek meg ezt a hulladékot, az égésgátlót, de ez nem feltétlenül így történik. Ezen kívül dioxinok és furánok képződhetnek a lerakókban is. De a bizottság azt mondja, hogy mivel a mennyiséget nem lehet megállapítani, ezért nem volt szükséges a tanulmányba bevonni. De ez nem jelenti azt, hogy nincsen kockázati hatása. Figyelembe véve a kockázatelemzést, és az ismertetett problémákat. Én úgy gondolom, hogy a brómozott halogénezett égésgátló kiiktatása egy logikus lépés. A másik anyag a PVC. A bizottság azt ajánlotta, hogy vonják ki a PVC-t is. A PVC hulladékot illetően a ny- magyarázó nyilatkozatban 2000-ben a bizottság azt mondta, hogy bizonyíték van rá, hogy a PVC-t nem lehet elégetni, hiszen veszélyes, fluorgázok képeződnek égetéskor, ezen kívül a talátok képződése miatt amely kockázatos lehet mind a környezetre, mind emberi egészségre. Ezen kívül nagyon kevés PVC hulladékot dolgoznak fel újra jelenleg. De már 2000-ben túl későn jelent meg a ROZ irányelv szempontjából ez a megállapítás. Ezen kívül a gyártók felelőssége Sokan már jóval előttünk járnak. A nagy cégek lépéseket tesztek már, hogy halogénezett égésgátló és PVC mentes termékeket gyártsanak. Van egy kezdeményezés a nemzetközi piacon, ők ezt szorgalmazzák ezt a tilalmat ők iránymutatókat adnak arra, hogy mikorra és hogyan kell ezt megtenni. Ha ők megtehetik ezt, hogy alacsony halogénezett tartalmú szerkezetekre álljanak át, akkor a hulladékfeldolgozás miért ne tehetné ezt meg? Például PVC-mentes hűtőszekrények árusítása. Aztán a helyettesítő anyagok. A bizottság megállapítása szerint nincs megfelelő információnk. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne elérni információt, hiszen van, de van egy tényező, amit figyelembe kellene vennünk. hiszen a halogénezett égésgátlókat nem az EU-ban gyártják, de a helyettesítő anyagokat igen. A brómozott halogénezett égésgátlókat, akik gyártják, az egyúttal helyettesítő anyagokat is gyártanak. Ez azt jelentené, hogy egy iperág nem menne csődbe, csak egyszerűen arról lenne szó, hogy jó irányba terelgetjük őket. PVC természetesen van helyettesítő anyag, de költséges. Ha hulladékként való feldolgozását nézzük, akkor mégis kifizetődő lenne. Elnök úr végül prevenció jobb, mint a gyógyítás, környezetvéden problémákkal a forrásnál birkozzunk meg. Erről szólt az eredeti rossz irányelv. Ólom és kadmiummentes termékekről, most pedig rakadjuk meg az esélyt, hogy az új generációs elektronikus készülékeket, halogénezették és gátlós PVC mentessé tegyük. Köszönöm, várom a megjegyzéseiket. Ja, vielen Dank, Frau. Köszönöm, Evans asszony. Igen, lelkesen és odaadóan adta elő a prezentációját ebben a témakörben. És akkor következik az eszmecsere. Az árnyék jelentéstevő Boguslav Szonik úr kap szót a néppárt nevében. Köszönöm. És köszönet Evans asszonynak a jelentéséért, a különféle találkozókért, amelyek nagyon nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy kialakítsam a véleményemet az irányelv hatáját illetően, Szerintem ez az irányelv nagyon jó, jobb szabályozást jelent, jó kezdeményezés, így lehet megfelelő gazdaság és környezeti hatásokat elérni. Úgyhogy szerintem ezt ki kéne terjeszteni minden elektronikai ágazatra. Vannak bizonyos fenntartásaim azonban, ami az új anyagokat illeti, és ahol szintén korlátozással lenne szükség. Említette a PVC-ket, a bromozott és klorozott ége, égésgátlókat, anyagokat. Ezeket biztonságosabbá kellene tenni a fogyasztók számára, akik elektronikus berendezéseket használnak. Ezek az anyagok a REACH-ben pontosan definiálásra kerültek, ezek feldolgozása úgy szintén. Tehát a kérdés az, hogy van-e elegendő bizonyítékunk arra, hogy ezek az anyagok oly mértékben veszélyesek, vagy ártalmasak, hogy már eleve be kell tiltani, vagy korlátozni kell őket. Ezen kívül itt három és fél év állna rendelkezésre ezek kivezetésére ami nekem túl rövidnek tűnik, talán erről még a tagállamokkal tovább kéne tárgyalni. Ezen anyagok alkalmazásának betiltása egyidejűleg, ilyen széles körben esetleg azt eredményezni, hogy olyan helyettesítő anyagokat használnának fel, amelyeket még nem próbáltak ki, és amelyek esetleg további szennyezés forrásaként jelennének meg, olyan hatást kiváltva, amiről még nem gondolkodtunk. Nézzük az irányelv aluli kivételeket. Ezek csak átmeneti megoldást jelenthetnek, egy sokkal környezet tudatosabb megoldás irányában. Tudjuk, hogy ez a folyamat időigényes és költséges, innovatív és kis vállalkozások ösztönzése jó ötlet lehet. A RICS lehetőséget ad a költség megosztásra, ami kifejezetten a kisebb vállalkozások javát szolgálná, és így az innováció, illetve a vállalkozó képes, készség sem szenvedne csorbát nagy vállalatokkal szemben. A preambulum 13-as bekezdésében, ez a tizedik módosítóban szerepel, lehetőség lenne kisvállalkozások számára, hogy figyelembe vegyenek helyettesítő anyagokat is. Hogyan jelenhet ez meg ha a 38 és 39-es módosító kizárja a bizonyos gazdasági kritériumok figyelembevételét. A 16-os módosításban olyan berendezésekről van szó, amelyeknek biztonságosnak kell lenniük. Például a repülőgépeknél, rakétáknál és a többi tehát, hogyha a szállító eszközöknél alkalmaznak elektronikát, itt az átállás nyilván hosszabb időt vesz igénybe, hiszen ezeken az anyagokon végül is az utas biztonság is múlik. Kérdés, hogy a helyettesítő anyagok mennyire biztonságosak, vagy az üzemeltetést mennyire befolyásolják, mennyire megbízhatóak. Számos vállalat egy kivétellel élhet, a 41-es módosítás szerint egy egyéni vállalkozó vállalkozót terhelné a bizonyítási teher, de itt is lehetőséget kellene teremteni a költség megosztásra a REACH-hez hasonlóan. Két kérdésem lenne még, amire már részben választ kaptam. Javasolnám a jelentéstevőnek, hogy egy általánosabb tiltást vezessen be a bromozott anyagok alkalmazásának tilalmára vonatkozóan, az a 17-es módosító. A kérdés az, hogy van-e ezt alátámasztó tudományos bizonyíték, és jó lenne, hogyha a bizottság is nyilatkozna ez ügyben. Végezetül pedig szeretném hangsúlyozni azt, hogy a bromozott égésgátlók kategóriájába milyen bizonyítékokkal rendelkezik a jelentéstevő arra vonatkozóan, hogy mennyire megbízhatóak a helyettesítő anyagok. Biztosak lehetünk-e lehetünk -e abban, hogy eh, az ilyen helyettesítőket biztonságosan és hatékonyan lehet-e használni? Köszönöm, Szonik úr, és akkor végezetül a bizottságnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal kezdeném, hogy először is gratulálok a jelentéstevőnek. Kiváló jelentés született, számos részletet érint, igen, ambiciózus, és ezen a területen erre mindenféleképpen szükség van. Most tehát, hölgyeim és uraim, elnök úr, egy kérésem lenne, ami az eljárást illeti. Az egyik jelentést levettük a napirendről, annak ellenére, hogy rengeteg munka előzte meg. Én, én most megértem, hogy itt voltak bizonyos cserék, de ezt nem engedhetjük meg, amikor a módosítókat beterjesztjük, nem áldozhatunk fel egy-egy jelentést egy másik oltára. Ugyanis itt a belső piacot, a közegészségügyet és a környezetvédelmet szoros összefüggésben kell vizsgálnunk. A az irányelvvel kapcsolatos elképzelést össze kell kapcsolni az átfogó felelősséggel. A rossz természetesen egy másik irányelv. A WE esetében kitolódott a módosítók benyújtási határideje, éppen ezért javasolnám, hogy a rossz irányelv módosítóinak határidejét szintén ennek megfelelően toljuk ki. Lehetőséget kell ugyanis teremtenünk arra, hogy megvizsgáljuk a javaslatokat, és az érveket is ki tudjuk dolgozni. Itt több kérdés elhangzott a képviselők részéről, a néppárt részéről is, tehát én szeretném azt kérni, hogy támogassanak engem ebben hogyha később megvizsgáljuk a WIT, akkor kerítsünk sort a rossz irányelvre is. Most rátérve a jelentésre, itt több kérdés is elhangzott a lobbizásról, arra vonatkozóan, hogy konszenzus van kialakulóban. Most azzal kapcsolatosan, hogy egyáltalán szükség van-e a rossz irányelvre, miután a REACH már hatályos. Én szerintem abszolút fontos, hogy mind a kettő létezzen. Némi átfedés van a kettő között, de ugyanakkor kiegészítőek, kiegészítő jellegűek is. Másodszorban a hatály kiterjesztésének, az irányelvnek a hatájának a kiterjesztése. Egyre nagyobb konszenzus alakul ki ezen a téren is, és a tanács is ez irányban gondolkodik. A hatályt úgy kéne kiterjeszteni, hogy ez minden elektromos és elektronikus berendezésre vonatkozzon. A jelentéstevő is ezt támogatná, és ebben mi is mellette vagyunk. Természetesen a kivételeket is kezelni kell, illetve a kivételezett kategóriákat, elvi síkon bizonyos kategóriák kivételezettek lennének, és vannak bizonyos visszavonási kötelezettségek. A másik terület, ami talán egy kicsit kényesebb, még talán az én véleményem sem alakult ki teljesen, Mindenesetre egyetértek a jelentéstevővel, ugyanis meglehetősen erőteljes lobby tevékenység nyilvánul meg a az egyes körökből, például a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosan, ezt mindannyian támogatjuk, de el kéne kerülni a az áll szent mm, szemforgató magatartást. Azt hiszem a legvitatottabb pont a jelentéstevő javaslatában, a termékekkel kapcsolatos. Itt a negyedik mellékletben egy taxatív listát csatolt a jelentéstevő. A hármas melléklet megismétlődik a négyes mellékletben. Itt azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy mire törekedett a jelentéstevő, ami támogatandó. A gát, az égésgátlókkal kapcsolatosan itt eh, magam is nehezen tudok kiejteni egy-egy kifejezést. Az égésgátlók, illetve a PVC tilalmával kapcsolatosan a javaslatot egy kicsit ambiciózusnak tartom, és ugyan támogatandó mindez, de azért ezt eh, alaposan alá kell támasztani, indokolni kell. az eljárásokon is javítani kell, az ágazat, az ipar részéről, ezeket fenntarthatóbbá kell tenni, ehhez pedig időre van szükség. Én értem, hogy a jelentéstevő kockázat elemzést is vár a bizottság részéről az egyes termék kategóriák esetében, úgyhogy majd a bizottság elkészíti a válaszait. Végezetül pedig összességében támogatnám a jelentéstevőt, lehet, hogy itt még új anyagokkal is kiegészítjük a listát. És véleményem szerint az egyes termékek törlése a listáról nem a komitológia, hanem az együtt döntés hat körébe tartozik. És akkor most Chris Davis jelentkezett még. A jelentéstevő egy olyan jelentést nyújtott be, ami egész egyértelmű, és én támogatom a hatály kiterjesztését. Minden esetre ez még egy eléggé éretlen, vagy zöld jelentés, úgy is mondhatnám. És hát, hogy erősebb kifejezést ne használja, kevésbé kiegyensúlyozott. Itt sok tilalomról van szó. Én azt mondom, hogy ezeket a dolgokat eh, nem azért kell korlátozni, mert veszélyesek, hanem mert kockázattal járnak. Tehát egyszerűen nem tilthatunk be dolgokat azért, mert valamilyen kockázat fennáll, bár senki nem igazolta. A kockázatokat ki kell tudni mutatni, nem kezdhetünk el tüzet oltani, mielőtt a tűz kiüt. Ezek a tilalmak végül is olyan helyettesítő termékek előtt nyitják meg az utat, amik lehet, hogy idővel még veszélyesebbnek mutatkoznak majd. A betiltandó termékek valóban környezet és egészségügyi ártalmat jelentenek, ezt kell bizonyítani, és ehhez még eh, hozzá kell venni a gazdasági szempontokat is, megbízhatónak is kell lenniük a helyettesítő termékeknek, hiszen nem lehet olyan berendezéseket előállítani, amelyek nem működőképesek. Úgyhogy a bizottság válaszát is várom, hiszen itt a jelentéstevő egy tanulmányra is utalt, amit a bizottság készítetett, és ez eh, is javasolta a nevezett eh, égésgátlók betiltását. A hulladék feldolgozó iparnak is komoly nehézsége dolgoz néhány ilyen termék vagy anyag újra feldolgozása az égetők esetében adódhatnak problémák. Ugyanakkor másoktól viszont azt hallom, hogy az égetőkre vonatkozó irányelv megvalósítása nem elegendő, nem megfelelő, és dioxin szennyezésre is sor kerül. De hát eh, az most egy másik kérdés, hogy azt az irányelvet hogyan érvényesítik. Az elektronikai ipar is arról beszél, hogy milyen helyettesítőket vezessenek, alkalmazzanak, és nem az, hogy egyáltalán alkalmazzanak-e. Lehet, hogy az állításaik megalapozottak, és lehet, hogy az elektronikai ipar ezeket a változásokat szintén támogatja, de ennek szeretném jeleit látni. Mindannyian hallottuk a lobbistákat és hallottuk ennek az új technológiának a környezeti előnyeit, és nagyon fontos, hogy száz százalékig zárt legyen a hulladék elhelyezési, feldolgozási rendszer, és hogyha ezt meg tudjuk állapítani, akkor itt végül is egy olyan irányelvről van szó, ami hat évvel később követi az első irányelvet. Nyilvánvalóan a REACH-et is majd egy idő után, 6-7 év múlva felül kell vizsgálni. Tehát nem tudom, hogy az előadó hogyan vélekedik az esetleges kivételekről. Hogyha itt az égetők, a hulladékhasznosítás vagy feldolgozás úgy működik, ahogy le van írva, akkor nem tudom, hogy ennek mi a az értelme. Végezetül pedig óriási berendezésekről is beszélünk. Ezek nem csak, hogy rögzítettek és nagyok, hanem hosszú távon működőek. Ha olyan létesítményeket eh, hozunk létre, amelyek 20-30 évig működnek, akkor úgy gondolom, hogy olyan akadályokat gördítünk az útunkba, amik teljesen indokolatlanak. Úgyhogy sok minden foglalkoztat, legalább két hónapom lesz, hogy ezeket végig gondoljam. Én el fogok olvasni minden rendelkezésre álló kockázat elemzést, kockázatvizsgálatot. Én semmiféleképpen nem elemzem, hogy elnapoljuk ezt a kérdést, mert ezzel egy piramis hatást válthatunk ki, ugyanis olyan anyagokat tilthatunk be, amelyek gyakorlatilag indokolatlanok. Szabina Bilc. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az előadónak és a kollégáknak a véleményét. Az elektronikus és elektromos termékek ártalmatlanításával kapcsolatban hallottunk már aggályokat hogyha olyan ország, EU országokban és a harmadik, országok, harmadik világországokban ezeket ártatlanítjuk, akkor dioxinok és furánok keretkeznek, hogyha ezeket, e, ez csak égetőműben igen magas hőmérsékleten lehet ezeket ártalmatlanítani. Világszerte orvos, gyerekek orvosi vizsgálata azt mutatta, hogy a gyerekeknek mindig magasabb a dioxin értékük, a vér, vér, dioxin tartalma, mint a szüleiknek, az édesanyjuknak, főleg olyan országokban, ahol a gyerekek egyik tevékenysége az, hogy, hogy a hulladéklerakókban a még hasznosítható anyagok után kutatnak, és ez befolyásolja az egészségüket is. Szeretnénk megköszönni azt a konferenciát és annak a hozadékait, ahol szakértő véleményeket hallhattunk. A rossz irányelv lényege az lenne, hogy az embereket megvédjük az olyan kártékony anyagoktól, mint a dioxin, mint amilyen a dioxin és a furán. Az lenne a lényeg, hogy az elektromos és elektronikai termékek gyártásakor elkerüljük bizonyos kártékony anyagokat. Bizonyos anyagokat egyáltalán nem lenne szabad a gyártás során felhasználni. Például uh, brómozott, uh, uh, krómozott um, égésgátlókat, higanyt, stb. Én azt gondolom, hogy ezt figyelembe kellene venni a helyettesítő termékek, helyettesítő anyagok leírásánál is. Amikor a tilalmi listáról beszélünk, azt gondolom, hogy ezt nem szabad véglegesíteni, hanem ezt a technikai és műszaki fejlődés fényében mindig frissíteni célszerű. Együttdöntési eljárás keretében kell dönteni a parlamentnek, erről a kérdésről, ezzel egyet tudok érteni. Végül szeretnék ahhoz a kérdéshez hozzászólni, hogy szociogazdasági és szociális kérdések ne befolyásolják a kivételeket és a mentességeket. Én azt gondolom, hogyha ezt megtesszük, akkor a gyártás színvonalát csökkentjük. Azt gondolom, hogy egyetértek azzal a véleménnyel, hogy bizonyos kémiai anyagokat ez alól ki kellene venni. Azt gondolom, hogy bizonyos teljesítési időre is, mentességi időre is e, gondolnunk kell. A törvény alkotó szándékát támogatni kell, annak érdekében, hogy verseny képességet is fokozzuk. Célszerűnek tartanám, hogy egy tanulmány készüljön a rossz irányelv hatásával kapcsolatban azért, hogy a Környezetvédelmi Bizottságban ennek eredménye időben rendelkezésre álljanak, ezt figyelembe tudjuk venni, és szerintem célszerű lenne a civileket is bevonni abba, e, ebbe a tilalmi kampányba, a mielőtt a parlament erről a kérdésről szavazna. Jó, és akkor most Rihád Vére kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a V, a v irányelv esetéhez hasonlóan itt is egyet tudok érteni a holland kolléganővel. Célszerű lett volna, hogyha ezt a két, eh, a Vital és a róz irányelveket együtt eh, tárgyaltuk volna. És ezt szerintem párhuzamosan kezelni egy bölcs javaslat lenne. Ami a tartalmát illeti, a reach kapcsolatban nem tudok egyetérteni a jelentéstevővel, hiszen a Rics olyan folyamatot indított el, ami az emberek biztonságát és a környezet védelmét szolgálja, és nem csak ezt a szempontot kell itt figyelembe venni. Azt gondolom, hogy a Rics által nyújtott lehetőségek alkalmasak ezen termék csoportra való alkalmazásra és ez alkalmazható lenne ebben az esetben is. Főleg azok a rendelkezések lennének hasznosak, a rosszból át lehetne venni, ahhoz, hogy elérjük a kellő eredményt. Amit a jelentéstevő javasolt, az, hogy rendszeresen felül kellene vizsgálni, és utána végleg kifuntatni a kivételeket és a mentességeket, én azt gondolom, hogy itt nem a gazdasági realitások fényében gondolkodott a jelentéstevő. É, nyilván van ezzel valamiféle adminisztráció, de én azt gondolom, hogy egy szociogazdasági szempontokat is figyelembe kellene venni, hiszen a valóság néha nem esik egybe a vágyainkkal, és lehetőség nyílna arra, hogy ebben a kérdésben előre vesszük nem csak a fogyasztóvédelmet, a környezetvédelmet, hanem a praktikusságot. Éppen ezért ebben a tekintetben én ezt a javaslatot nem fogom, nem tartom elfogadhatónak, hogyha ezt gyengíteni akarjuk. Elnök, köszönöm szépen. A bizottságot többszörösen is megszólítottnak látom, úgyhogy most megadom a szót a bizottság képviselőjének. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Äh, thank you very much also to the rapport. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is ezt a jelentést amely rengeteg értékes információt és megállapítást tartalmaz. Csak hadd menjek röviden végig az elhangzott, legfontosabb elhangzott pontokon. Már többen is utaltak korábbi vitákra, és elnézést kérek, hogy, hogy ismétlem magamat, de hát megint ugyanaz van az asztalunkon. Kezdjük először is a hatály kérdésével. Ahogy már elmagyaráztuk, amikor ezt elkezdte, felvette az ügyet az asztalára a bizottság, akkor és észszerűsítés és a jobb alkalmazhatóság volt a szempont a meglévő szabályozás tekintetében, tehát nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy milyen hatása lehet a hatály kiterjesztésének, jelentős kiterjesztésének. Azt is hallottuk, hogy jelentős egyetértés mutat, kezd mutatkozni a, az úgynevezett nyitott hatály tekintetében, ami egyelőre e, ez a bizottság ezt nem tárgyalta. A következő oknál fogva mi most jogalkotási javaslatokat ö, e, teszünk, méghozzá olyanokat, amelyeknek a hatását egyértelműen felmértük. Itt nem ez a helyzet, tehát egyszerűen nem tudhatjuk, hogy milyen további termékekre fog ez kiterjedni, nem tudhatjuk, hogy hogy milyen fajta helyettesítés, helyettesítő termékek, anyagokat ö, kell kikényszeríteni, és mely termékek esetén. Tehát röviden és tömören ezzel kapcsolatban a bizottság nagyon bizonytalan, azzal kapcsolatban, a nyitott hatályról beszéljünk ezzel kapcsolatban, és ahogy bizonyára már tudják, az előző is elhangzott, akkor is megfontoltuk a nyitott hatály eh, kérdését, ígértünk, ígér, kaptunk ígéretet hatástalományra, de ebből még nem láttunk semmit. Na most a REACH kérdése. Az első ponttal szemben itt abszolút egyet tudunk érteni a jelentéstevő megállapításával, nevezetesen, hogy a rics és az rossz irányelv egymást kiegészíti, tehát szépen megférnek egymás mellett, kézen fogva mondhatni. És ezt mutatja az is, hogy ezzel kapcsolatban egyetértés mutatkozik. Na most a helyettesítő anyagok nagyon kényes kérdéséről. Akkor most nézzük pontosan azt, hogy mely vegyi anyagok, az, hogy ezeket hogy lehet meghatározni, és az, hogy ezek hogy kerülhetnek be a jogalkotásba. Tehát itt három alkérdés keveredik, tűnik összekeveredni. Először is szeretnék arra kitérni, hogy hogy határozzuk meg azt, hogy mely anyagok kerüljenek be a jogszabályba. De sajnos erre ma nincs elérhető módszertan. Se nekünk, se a jogalkotónak, se a bizottságnak nincsen módszere arra, hogy hogyan lehetne eldönteni, hogy egy adott anyagot felvegyünk-e vagy sem a listára. És éppen ez az oka annak, hogy ezt a, a, ezt a javaslatot a bizottság megtette, hogy ezt a hiányt pótoljuk. Tehát azt javasoljuk, hogy alakítsunk ki együtt egy egyértelmű és mindenkinek elfogadható módszertant, amely jogi bizonyosságot és biztonságot is ad mindenkinek, azt, hogy hogyan határozzuk meg, mely anyagok kerülnek fel a listára. Tehát ahogy majd már mondtam, a módszertan nem azonos az eljárással. Az eljárás annak a kérdése, annak a kérdése, hogy hogyan emeljük be a jogszabályba, a jogalkotásba a módszertanunk eredményeit. Éppen ezért el kell döntenünk, hogy erre a legalkalmasabb az együttdöntési eljárás, vagy pedig a komitológiai eljárások lennének, amelynek keretében a bizottság dolgozza ki a javaslatot. Mi ezt az utóbbit forszíroznánk, erre jó okunk van, legalábbis mi így gondoljuk. Először is a komitológia olajozottan működik, és pont, hogy gyorsabban tudná a kívánt eredményt meghozni, mint az együttdöntési eljárás sokkal célzottabban vagyunk képesek dolgozni, nevezetesen, hogy nem kellene itt átdolgozásokkal bajlódni, hanem sokkal uh, fo- koncentráltabban, fókuszáltabban tudnánk dolgozni, nevezetesen a, az anyagok listájának változtatásáról. És így kénytelen, uh, képesek lennénk nagyon egyértelmű módszerrel uh, módszertan szerint dolgozni. Meg lenne ennek az az előnye is, hogy lényegesen növelni mind a közigazgatás, az adminisztráció és a gazdasági szereplők jogbiztonságát és a jogérzetét erősen javítaná. Az, hogy négy évente felülvizsgálnánk ezt a listát, ez akkor azt jelenteni, hogy ez, ez állandóan nyitott lenne ez az irányelv. Tehát áll, és akkor mindig lenne valamilyen átdolgozás, és állandóan újra meg kéne nyitni, és akkor több évre átnyúló együttdöntési eljárások követnék egymást. Tehát a bizottság praktikus és logikus észszerű okoknál fogva mi kérünk arra kérjük a parlamentet, hogy fogadja el a komitológiai eljárási javaslatunkat. Nos, akkor nézzük a konkrét kérdést, mely anyagok kerüljenek fel a listára. Mint már mondtam, nincsen módszertanunk, akkor mit kezdjünk a kérdéssel? A bizottság hagyományosan ugye az egyetlen ja, módszert követte, felkértünk külső szakértőket, tanulmányt készítettünk, hogy legyenek adataink, legyen információ, és tanácsot kértünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. És itt a jelentés tevő véleménye egy kicsit eltér magától a, az eljárástól. Az a tény, hogy a bizottság tanulmányt készítetett, és ezért fizetett is ez nem azt jelenti, hogy a úgymond a bizottság kiszervezte volna külső ö, feleknek, harmadik feleknek a jogalkotási javaslat elkészítését. Tehát amikor megkapjuk az általunk megrendelt és kifizetett tanulmány eredményeit, az nekünk csak szakértő tanács, abból még önmagában nem lesz jogalkotási javaslat. Az a jelentés, amit a jelentéstevő elénk tárt, azt mond, utal több helyen arra, hogy ennek az adott tanulmánynak a szerzői ezt meg azt mondták, vagy javasolták. És ez a bizottság feladata, hogyha egy ilyen tanulmányt az ember értékel kívülről, külsősként, akkor egészen más következtetése juthat. Tulajdonképpen a tanulmány maga, és idézem, azt mondja, hogy a ma tárgyalt anyagokkal kapcsolatban az, a rendelkezés álló adatok elégtelenek, vagy pedig elégtelenül nagyok, vagy pedig azt, java, azt állapítják meg, hogy nem igényel az adott anyag ö, intézkedést, hogy legyen az ö, ö, halogénezett, bromozott, plastizáló anyag, PVC, stb. És sorolhatnám még az összes többit, amiket az ar- arzén, az antimon, stb. Ezekre nézve vannak a jelentésben idézetek, ami azt mondja, hogy vigyázat, vigyázat, vigyázat. És innentől kezdve a bizottság ezt megfogadta, és egy óvatos hozzáállást fogadott el. Hogy ne mondhassa senki, hogy ha egyszer ott van egy szakértői tanulmány, akkor miért nem fogadta meg a bizottság az abban foglalt megállapításokat? Aztán gyorsan hadd térjek ki arra a kérdésre is, arra a kérdésre, hogy a saját érdekükből fakadó, érdeküket szem előtt tartva bizonyos idézőjelben erősen fejlett gyártók önmaguktól is átértek bizonyos anyagok használatáról a másikakra. Na most itt a, a hangsúlyozom, a lényeg az, hogy egészséget és környezetet ö, védjünk. De kérdezem, hogyha ezek a gyártók valóban felmérték minden hatását, legyen az egészségügyi szempont, vagy, vagy környezetvédelmi, akkor megtették ezt a helyettesítő termékek esetében és helyettesítő anyagok esetében is, hiszen akkor mi ezt javasolhatnánk jogalkotásra. Vagyis, hogy fogadjuk el, hogy a fejlett gyártók által promotált anyagok megfelelőek, és mint sok szempontból itt is nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne essünk egy olyan helyzetbe, uh, ahol az orvosság több kárt csinál, mint maga a betegség. Na most annak a kérdése, hogy szociális, eh, szociogazdasági kérdéseket is uh, bevonjunk abba, hogy a kivételek, mentességek tekintetében. A bizottság véleménye az, hogy ez elengedhetetlen. A mai környezetvédelmi politikában, ahol leírtuk határozottan, hogy a fenntartható fejlődés alapvető ö, fontosságú, ami három alapon áll, akkor ezt most is fenn kell tartanunk, és ezt nem lehet úgy csinálni, hogy egyszerű költségek okán mindenféle mentességeket adunk szociális vagy anyagi alapon. Az, a szocioökonomiai kérdések megfontolása elől a bizottság nem zárkózik el. el. De ez nem azt jelenti, hogy ne alkalmaznánk a fenntartható fejlődés kritériumait. Most az a kérdés, hogy egy veszély alapú vagy kockázat alapú elemzésről beszélünk-e? Itt hajlunk az jelentés előterjesztőjének véleményére, nevezetesen, vagy meg vagyunk győződve arról, hogy összhangba kell hozni a közösségi jogszabályokat, ez nagyon fontos, és már pedig ugye a REACH az egy alapú megközelítést követ, tehát akkor itt is ezt kell követnünk, hogy kockázat alapú megközelítéssel kezeljük ezt a kérdést. Remélem, hogy mindenre kitértem, ami ma itt elhangzott, nem hagytam ki semmit, de ha bárkinek van még kérdése, akkor nagyon szívesen állok a rendelkezésükre. Elnök úr, köszönöm szépen! Köszönjük a bizottságnak, mondja az elnök ezt a magyarázatot, és akkor még egy kolléga jelentkezett szólásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni először is jelentéstevőnek a munkáját, de az a helyzet, hogy van egy csomó válaszunk, egy csomó javaslatunk, viszont van egy csomó kérdésünk is. Hadd adjak ebből néhányat. Először is támogatjuk a javaslat tevőt a, abban a javaslatában, hogy egy nyitottabb hatája legyen ennek az irányelvnek, de nem kaptunk megfelelő egyértelműséget, hogy hogy lehet elkerülni a hosszas vitákat az elektromos, az olyan elektromos és elektronikai termékekkel kapcsolatban, amelyeket nem kellene ide eh, besorolni. Aztán azon is el kell gondolkozni, hogy az orvosi felszerelések, műszerek életciklusát nem kellene -e itt figyelembe venni, hiszen ez általában nagyon hosszú szokott lenni, és ezeket ráadásul nagyon kis mennyiségben gyártják. Tehát az orvosi műszerek, úgy gondolom, esetleg ez alól mentességet élvezhetnének. Szerettem volna látni, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban több érvet fektet le az asztalra. Aztán vannak aggájaink azzal a bizonyos termékek, berendezések mentességével kapcsolatban. Felmerül az emberben, hogy a négy éves időszak elegendő-e cégek számára, hiszen nagyon sok berendezésünk van, legyen az mobiltelefon, stb. Na most itt több szemfaktort is figyelembe kell venni, egy adott terméknek az életciklusát, stb. Tehát ez a négy, négy éves ciklus nagyon rövidnek tűnik. Tehát felmerül a kérdés, hogy nem kellene ezt meghosszabbítani. Az elő, a vélemény előadója megengedne bizonyos mentességet a a szabály alól, kivételt a szabály alól, de kérdés, hogy ezeket hogyan határozzuk meg. Aztán azt is szeretnénk tudni, hogy mely anyagokat szeretné betiltani a kolléganő. Hallottunk érveket és bizonyítékokat, de úgy gondoljuk, hogy ezek ö, úgy vannak összeválogatva, és nem indokolnak ilyen radikális tilalmat és meglehetősen ellentmondanak a jelentés saját megállapításainak is. Aztán nincsen, nem áll rendelkezésem egyértelmű és világos módszertan, éppen ezért nem elég hiteles a jelentés. Azt értjük, hogy a jelentéstevő miért nem akar dönteni komitológiai eljárás keretében, de mivel ez annyira nagyon összetett kérdés, úgy gondolom, hogy ellenőrzéses komitológiai eljárást kellene folytatni. Úgy gondolom, hogy meg kell hagyni a lehetőséget, hogy helyettesítő anyagokat használjunk, és értékeljük, hogy bizonyos ö, cégek már jó gyakorlatokat követnek, de ennek a, az iparág egészére ki kellene terjedni. És akkor ennek úr még egy utolsó dolog, hiszen tudom, hogy nincs sok időnk és köszönöm a türelmet. A, a PVC-vel kapcsolatban ez nekünk nem egészen világos, hogy a tilalom megfelelő módszere. A jelentéstevő képviselőasszonynak nagyon erős véleménye van ezzel kapcsolatban, de nem említette azt az alapvető változást, ami bekövetkezett azóta, hogy a rossz irányelvet elfogadtuk. Tehát ezt a problémát ezen az irányelven kívül nagyon klasszul meg lehetne oldani. Tehát az a és ezzel meg lehetne oldani ezt a kérdést, nem pedig úgy, hogy magát a terméket betiltjuk. Hiszen a PVC-t nagyon sok termékben használják, és, nagyon, és különböző iparágakban ágazatokban állítják elő, nagyon sok munkahelyet is fenntart. Tehát, ha viszont úgy döntünk, hogy a PVC-t is bevonjuk az, a, az irányelv hatájára, akkor arra kérem kollégákat, hogy fontolják meg, amit az egyértelmű tudományos ö, bizonyítékokról mondtam. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, Herr Szymanski. Köszönöm szépen, Simanszki úr. Akkor még az előadónak visszaadnám a szót. Thank you, Chair. Um, can I... Köszönöm, elnök úr. Köszönet a kollégáknak, köszönet a bizottságnak. Nagyon konstruktív hozzájárulásukat tettek. Sajnos már nincs elég időnk, hogy megbeszéljük ezeket részletesen de nagyon sok idő áll még rendelkezésünkre, hogy az irányelvet már átbeszéljük. Az eljárást illetően és az időt illetően. Ami engem illet, rendben toljuk ki a módosítók határidejét de szeretném megtartani az eredeti ütemtervet. Ez egy játékteret biztosít számunkra. Florenc úr, tudom, hogy önnek még nincs meg az ön ütemterve, pedig együtt akartuk párhuzamosan tárgyalni a két témát. Florenc úrnak tudom, hogy nem problémás a rossz irányelv, hogy tovább haladjon, ha párhuzamosan tudnánk megbeszélni a két témát, akkor még jobb lenne. Ha nem, akkor nekünk előbb kell szavaznunk, mint nekik. Néhány kérdést illetően. Együttöntés, komitológia, azt hiszem, hogy ebben egyetértettünk a hatáskört illetően is. A napelemeket illetően. Azt hiszem, hogy a gyártó cég nagyon meggyőzően képviselte a ügyét, de ennek ellenére nem kellene őket kizárni az irányelvből. Sonic úr, hogy túl rövid a három és fél év. A kéktatásra a PVC-t és az ég és gátlók vitáját tíz éve folytatjuk. A bizottság pedig 2003 óta néhány héttel ezelőtt szemináriumot szerveztünk, nagyon sok információt kaptunk a szektor helyzetéről. Dell, Apple, Nokia mind-mind ott voltak, és elmagyarázták, hogy hogyan keresik az alternatívákat, hogyan segítik a kisebb cégeket, a beszállítókat a KKV-ket. És a KKV-k aggodalmaira is válaszokat adtak. Aztán a kivételek kérdéséről is szó esett. Tehát nem arról van szó, hogy a cégek ne tehetnének semmit. A helyettesítő anyagokat illetően. Nem hiszem, hogy ezek a vezető cégek támogatnak a kiiktatást, ha nem lennének lé jó alternatívák. A bizottság pár azt mondta, hogy nem érhettek el minden információt, de perszisztenciát, a biológia felhalmozódást tekintve még mindig jobbak voltak a helyettesítő anyagok. És nagyon sok tanulmány született ezt illetően. Még születni is fognak, úgyhogy nagyon sok mindenről beszélhetünk még. Az árnyékelőkadókkal is, és ezt meg is tesszük. Köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket. Evans. Ähm, äh, Petitum, Köszönöm, Evans asszony. Hát, az volt ugye a kérés, hogy a két direktívát összehangoljuk, hát Florence úrral is beszélnünk kell, hogy ő is haladjon előre, ne veszítsünk időt. Azt javaslom, hogy a módosító indítványok határideje ne január 14-e legyen, hanem február 24-e. És remélem, hogy a víjjelentés is megérkezik addigra a módosító indítványokkal. Akkor köszönöm mindenkinek a részvételt, holnap találkozunk 10-kor, a koordinátorok pedig 9